Okay, folks, can you take your seats? I think we've... Uh, Kezdjük el, jó reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy volt idejük megbeszéléseket folytatni, és készen állnak. Tudom, hogy mindenki uh, majd időben ideér, de sajnos minden perc elvesztegetett idő, és rengeteg tennivalónk van ma. Úgyhogy köszönöm szépen, és mindenkit köszöntök még egyszer mert ez a második ekon ülésünk ezen a héten, és először is fogadjuk el a napi rendet, úgy látom, hogy senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak veszem. Nincsenek elnöki közlemények, úgyhogy rögtön bele is vágunk a közepébe, és a meghallgatást kezdjük. A gazdasági irányítás megerősítése az Európai Unióban, ez a témánk. Azt hiszem, senkit nem kell emlékeztetnem arra, hogy ez egy nagyon jelentős téma, és azt hiszem, azt sem kell elmondanom, hogy mennyire fontos ez, maradjon idő a vitára. Először is Mário Montit üdvözlöm, aki a bevezető előadást fogja megtartani, és majd az ő véleményét, a szerinte fontos pontokat emeli ki. Tehát minden késlekedés nélkül meg is adom neki a szót, Mário parancsolj. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Nagy megtiszteltetés ez számomra. Annak is nagyon örülök, hogy eljöhettem ide az Ekon szakbizottságba két okból. Az egyik, hogy Nekem mindig ez a szakbizottság volt a referencia pontom, a kiinduló pontom a tíz éves biztosi munkám alatt, évtizedekkel ezelőtt. Ugye két meghallgatáson is részt vettem, 95-ben az egyik, és 99-ben a másik ö, zajlott, és azt hiszem, hogy még mindig látok igenis alaposan ismerős arcokat itt a sorok között. Az önök szakbizottsága kiemelkedően fontos szerepet játszik ebben a parlamentben, és a szerepét teljes mértékben ki is használja. Én figyelemmel követtem az önök munkáját, például a pénzügyi felügyeleti csomaggal kapcsolatosan. És azt kívánom önöknek, hogy hasonló eredményt tudjanak elérni majd a gazdasági irányítási csomaggal kapcsolatban is, amelyet ma vitatunk meg. több rövid megjegyzésem lenne a következőkről. Először is, hogyan látom általánosságban a gazdasági irányítási csomagot, és ezzel kapcsolatban milyen szerepe lehet az eurókötvényeknek. Végül pedig az EP milyen konkrét szerepet kaphat. Tehát először is a gazdaság irányítási csomag egészéről hozzá kell tegyem, hogy nem sokára mindenki meg kell, hogy kapjon három rövid cikket, amelyeket én írtam, és remélem, hogy ez hasznos lehet azoknak, akiket érdekel ez a téma. A véleményem szerint ez a csomag jelentős előrehaladást képvisel. Dióhéjban azonban, hadd mondjam, hogy látok itt kockázatokat is. Paradox módon megvan az a kockázat, hogy ez a gazdasági irányítási csomag rövid távú szüklátó körül egy picit. De hogy lehetséges, hogy rövidlátó valaki amikor a fegyelmet próbálja megteremteni, ez nem ellentmondás? Hát szerintem létezik ez a kockázat. Jelenleg a politikusok ugye megpróbálják a rövidlátóság, szüklatokörűséget a piacokról kiiktatni, de mégis, ahogy ezeket a politikákat megalkotják, szenvedhet ettől. Miért mondom ezt? Hát vannak itt közöttünk olyanok, akik már régóta figyelik az eseményeket, és hasonló cikluson mentünk át 96-97-ben, amikor a stabilitás és növekedési paktum beindult. Miről szólt itt az egész? Az, hogy 3,0. Ez volt a motto. Ezzel a mottóval indultunk, legalábbis ugye a németek különösképpen hangsúlyozták ezt, így beszéltek az esképéről, a Weigen pénzügyminiszter és mások is nagyon gyakran emlegették ezt, és azt hiszem, hogy abban a korszakban ez teljesen helyén való volt. Tehát ez egy egyszerű üzenet volt, 3.0 kész. Ennyi lehet a hiány a GDP arányában. Tehát ezt, ezt nagyon jól kihangsúlyozták. Mi volt a céljuk? Hát akkor egy érthetően vonakodó német és holland közvéleményt szerettek volna meggyőzni arról, hogy az euró is lehet ugyanolyan erős, mint az ő saját pénzük. Még akkor is, hogyha egy-két hihetetlenül fegyelmezetlen dél-európai ország egy-egy távoli napon mondjuk csatlakozik az eurozónához, ami meg is történt. És ugye ezeknek az országoknak is sokkal fegyelmezettebbé kell válni. Na de a lényeg, hogy ugye sokat ragaszkodtak a 3,0-hoz, ehhez a 3%-hoz, később ugye kiderült, hogy 2003-ban a németek és a franciák nem, hogy nem tartották be ezeket a szabályokat, amikhez ők ragaszkodtak annak idején, hanem még azt is megelőzték, hogy ez a hagyományos mechanizmus, amely életbe lép, hogyha valaki nem tartja be a szabályokat, eh, lefolyhasson. És közben ugye Írország és Portugália, Portugáliával szembeni bánásmód teljesen más volt. Én látom, hogy megint különösképpen Németországban is van egyfajta éjség arra, hogy újra fegyelmezzünk meg mindenkit, tapasztalván a görög, az ír a helyzetet. Tehát megint itt van ez a kockázat, hogy a politikusok megint szűklátó körülön csak rövid távon gondolkodnak. És túlságosan szigorú szerkezetet hoznak létre, teremtenek meg. Reméljük, hogy ez nem lesz túlságosan távol a valóságtól, hogy újra néhány éven belül abba a helyzetbe kerüljünk, amit már megtapasztaltunk, hogy túl szigorúak a szabályok, és aztán betarthatatlanok. Azt hiszem, hogy csak néhány dolgot kell itt kiemelnem amire a parlamentnek oda kell figyelni. Engem nagyon nagy, rám nagyon nagy benyomást tett az önök munkája, az önök által készített anyagok, tehát csak röviden mennék végig a lényegi pontokon. Tehát az asztalon fekvő javaslathoz képest kevesebb politikai szabályozás kell, inkább hosszú, távú, hosszú távra kéne gondolkodni. Aztán az eurókötvények erősíthetnék a piaci fegyelmet, és különös figyelmet kellene arra is fordítani, hogy növekedésre van szükség a fegyelemhez. Tehát kevesebb politikai szigorúság, végrehajtás. Nyilván a szerepet erősíteni kell, ahogy a szakbizottság tagjai is gondolják. És vannak is módosító indítványok, amelyeket önök nyújtottak be. Szerintem ezek jó irányba mutatnak a végrehajtásra vonatkozó intézkedések nem a bizottságban változnak, vagy kerülhetők ki, hanem a tanács esetében fordul az elő, hogy el tudják érni, hogy ezeket az intézkedéseket aztán ki lehessen kerülni. Van egyfajta erőfeszítés, hogyha megnézzük ugye a Fandrompoly Task Force végső jelentését, tehát van egy olyan szándék is, hogy próbálják lecsökkenteni a biztosok kollégiumának a döntéshozatali szerepét. A kompetens biztos tiszteletben tartják, de a biztosok kollégiumának, tehát a biztosok testületének a szerepét ezt már kevésbé. Én nagyon alaposan figyeltem mindig az eseményeket, és általában a gazdasági ügyekért felelős biztos javaslatát támogatta mindig a biztosok testülete. Tehát például a 2003-as ügyben ugyanez volt a helyzet, hogy a franciákkal szemben is a biztosok kollégiuma támogatta a gazdasági biztost. De tudjuk, hogy az ökofén tanács viszont nem értett ezzel egyet, nem alkalmazta az intézkedéseket, amelyeket a szabályok pedig előírtak volna, és végül aztán a bizottság úgy döntött, hogy akkor a bíróságra kell, hogy vigye a tanácsot. Azt is mondtam, hogy hosszú távra kellene tervezni a fegyelem kialakítását is, ez a növekedéshez kapcsolódik. Nem lehetünk másképpen hitelesek. Csak akkor, hogyha hosszú távra tervezünk, és a növekedésre alapozódik ez a fegyelem, tehát megfelelő intézkedéseket kell a növekedés támogatása érdekében is bevezetni. Itt két dolgot látok, amit érdemes lenne eh, megemlíteni, mert ezek hiányoznak. Az egyik az integráció, a másik pedig a beruházás. Én a két in-nek nevezem őket, az integration és investment. Tehát az integráció a jelenlegi gazdasági helyzetben az Európai Unióban nem reménykedhetünk abban, hogy a növekedést mesterségesen elő lehet idézni a költségvetési hiány további növelésével. Tehát én ezzel nem értenék egyet. A kérdés felmerül tehát, hogy hon, hogyan tudjuk előidézni ezt a növekedést. Szerintem az európai gazdaságban a mélyebb integráció lehet a növekedés forrása. Tehát az eddig kihasználatlan területek, az egységes piac jobb működése, működtetése. De az a helyzet, hogy ebben az irányítási csomagban semmi ilyet nem láttam. Nem tudom, hogy ez normális-e, szokásos-e, jó-e, hogy hiányzik. Hát szerintem nem. Ez nem jó és nem normális a Task Force azt mondta, hogy ezekkel a javaslatokkal, amelyeket elkészítettek, mi végre most a, <clears throat> az EMU monetáris pillérének a problémáit megoldottuk, elrendeztük. De hát mi is ez a monetáris pillér? Ez csak egyetlen egy, ugye, a gazdasági unió léte, a teljes integráció. Az integrációról semmit nem szóltak ebben a, ezekben a javaslatokban, hanem az integrációt az EU 2020-as stratégiájára hagyják, ami egy kicsit ködösebb, vagy az egységes piaci okmányra, és így tovább. De közben az az anyag, amin önök dolgoznak, ez lesz ugye a legizgalmasabb eleme az EU jogszabályoknak, és pont ebben nem szerepel egy olyan valami, ami nagyon fontos, talán kevésbé népszerű, vagy kevésbé vonzó, az integráció. A valódi gazdasági integráció Európában. Tehát szerintem ez nagy kár. Remélem, hogy önök megtalálják majd a módját annak, hogy vissza lehessen ezt az aspektust is emelni ide, ebbe a csomagba. A másik dolog, ugye, ami a gazdasági pillért illeti, a nem monetáris politikáknak az irányítása. Ez nagyon jól működik, tehát ebben a csomagban ez nagyon jól szerepel, de szerintem a stabilitás és növekedési paktum eredeti megfogalmazásához túlságosan közel áll ez a csomag a különböző finomításokkal, módosításokkal együtt. Tehát még mindig nem a lényegre koncentrál. Tehát valahogy értékelni kell a jelenlegi gazdasági politikákat, fejleményeket Európában, és eldönteni, hogy ezek kedveznek-e a jövőbeni generációknak, vagy éppen az ő hátrányukra működnek. Ez lenne a lényeg. Nem az állami és a magánszektor közötti különbség, hanem a jelenlegi kiadások és a jövőbeni helyzet között, tehát a jelenlegi igényeknek megfelelnek-e a kiadások, és a jövőbeni igényeknek, tehát a beruházás mindegy, hogy az a magánszférából vagy a közszférából érkezik, ezt komolyan figyelembe veszik-e, és hogy ez működik-e. De szerintem itt statisztikai jellegű munkát kellene végezni, ez hiányzik. Ha ezt nem tesszük meg, akkor megint olyan torzulásokat fogunk látni, mint amelyeket Írország és Spanyolország esetében láttunk. Tehát ugye mondhatjuk, hogy egy kormány túlköltekezését úgymond vissza kell fognunk, közben azt mondjuk, hogy a magánszektor túlköltekezését nem kell visszafogni, még akkor is, hogyha a fogyasztásról van szó mondjuk olyan fogyasztásról, amelyet aztán fogyasztói hitelekkel finanszíroznak, hát akkor megint ugyanolyan problémákat fogunk látni, amelyeket már megtapasztaltunk. Tehát szerintem egy-két dolgot újra kellene gondolni, alaposabban át kellene gondolni még egyszer. Jobb lenne, hogyha most rögtön a jobb lett volna, hogy a 96-ban már megtettük volna ezeket a lépéseket, én akkor kisebbségben maradtam. Végül pedig az utolsó témám ugye az eurókötvények, témája, ami egyébként nagyon érdekes. Miért érdekes ez? Ugye vált, változás van itt, tehát hogy mi, mi annak az okai, amiért ezek vonzóak. És például, a asszony, azt hiszem, hogy mondjuk a bóz kötvények megszületése lehet a legújabb hír. Egy kicsit mindenkinek csak az étvágyát szeretném, vagy a kíváncsiságát szeretném felkelteni. Van egy fantasztikus brit elme e mögött, és ez talán majd nem tudom, hogy erősítheti azokat az esélyeket, hogy a kontinensen is komolyan vegyenek egy brit elképzelést. De mindegy, térjünk vissza tehát az euró kötvényekre. Nagyon sok közgazdász, tudós vitázott ezekről, rengeteg anyag jelent meg, rengeteg tanulmány született, és én is írtam Barozó úrnak is az egységes piacról tavaly májusban, az eurókötvényeket támogattam akkor, és azt mondtam, hogy átláthatóságot teremtenek, hogyha létezne egy potenciális az egész Európai Unióra kiterjedő kötvénypiac, akkor jó lenne, sajnos ez nem létezik még ez a piac. Én már akkor is említettem, hogy nem kellene attól félni, hogy az adósság úgot egyes országok csak halmozni fogják, és akkor született egy sokkal tudományosabb anyag is a kék kötvényekről, ezt a Brüggel intézet készítette, és rengeteg más technikai jellemzés is született. Nagyon neves közgazdászok készítették ezeket. Esetleg akiket érdekel, azoknak a kedvéért mondom, hogy a Corriere della Sera-ban is megjelent egy cikk december másodikán. Ezt a cikket is körbeküldtem itt a képviselőknek. Az néhány nappal azelőtt született, miután Jean, mielőtt Jean-Claude Juncker és uh, Tremonti cikke megjelent volna a Financial Times-ban. Tehát a lényeg az az, hogy most már nagyon jól tudjuk ezekből, hogy mik lennének az eurókötvények előnyei. És még egyszer mondom, hogy itt nem azokra a pénzügyi eszközekre gondolok, amelyek a további kiadások fedezésére szolgálnak. Tehát mindegy, hogy ezek gazdaságilag nagyon hasznos kiadások lennének-e, mondjuk komoly beruházás, és így tovább nem. Itt nem erről van szó. Én csak az, a, az állam adósság kezelésére vonatkozó eszközökre gondolok itt. Tehát azt hiszem, hogy az előnyöket már mindenki elég jól tudja, de arra is kellene, arról is kellene beszélni, hogy Ugye ezek a bizonyos hátrányok, amelyek egy-két országban egy-két országra jellemzőek lehetnek, ezek között van egy nagy tagállam is, tehát ezek a hátrányok miért nem jelennének meg. Ugye még Németország számára is, hogy világosan fogalmazzak, előnyösek lehetnek az eurókötvények, ugyanúgy, mint a többi tagállam esetében. Vannak bizonyos ellenvetések ellenérvek, amelyeket nem könnyű eloszlatni, de lehetséges. Tehát még egyszer hadd mondjam, hogy a gazdasági elemzés bebizonyította már azt, hogy nem igaz, hogy Németországnak tulajdonképpen fel kellene adni, mindegy, hogy abszolút vagy relatív értelemben azt, hogy a pénzpiacokon olcsóban jut hozzá finanszírozáshoz. Tehát ez nem igaz hanem még előnyökkel jár ez, ha én német lennék, én ezeket ért, különösen értékelném. Például a kancellár asszony nagyon helyesen elmondta a nyilvános felszólalásában, hogy a magánpiacoknak is részt kell vállalniuk ebből az áldozatból, úgymond, amit ők meghoznak. Hát ez igaz, ezt nagyon helyesen mondta, ez érthető. Tehát igen, mondjuk garanciákat kellene nyújtani, ugye 2013-ig csak. Hogyha megvannak ezek az eurókötvények, akkor létezik egy rendes mechanizmus, egy szokásos mechanizmus, amelyen keresztül a piac önkéntesen vállal részt ebből az áldozatból, úgymond. Mert hogyha valaki ír vagy portugál kötvényeket birtokol, esetleg azokat el akarja adni és aztán, hogyha meg lenne ez az európai ügynökség, akkor megvehetné a másodlagos piacokon ezeket a kötvényeken, e, másodlagos piacokon ezeket a kötvényeket, és aztán addig tartaná, a lejáratig tartaná őket, a legtöbb esetben megkapná a teljes összeget. Egy nagyon egyszerű magyarázat ez, tehát itt egyszerűsítettem a dolgokat, de látható ebből is, hogy a szokásos rendszerben, tehát semmi robbanékony jelleg nincs ebben, normál módon részt vehetne a piac az áldozatvállalásban. Nagyon, mindjárt be is fejezem elnök hogy nagyon röviden még hadd mondjam azt, hogy ugye a fegyelmet is emlegettem itt. Az egyik nagy probléma az az, hogy a piacok ugye az euró születése után elaludtak úgymond tíz évre. Nem működött az a fe- fegyelmezési hatás, úgymond, és aztán hirtelen most felébredt mindenki. Hát ez nem lett volna így, hogyha már lettek volna eurokötvények. Ugyanis világosan mutat, kimutatható, hogy lett volna ilyen piaci fegyelem, ugye a szenior és junior adóság között különbséget tettünk volna, hogy a, a hiány, illetve az adósság mértékétől függően. De nagyon-nagyon röviden még egyszer, tehát ha én német lennék, de tök mindegy, mondjuk ha én európai lennék, akkor is aggasztana engem az, hogy ilyeneket olvasok, hogy az Európai Központi Bank most már rossz bank lett. Hát ha nincsenek megfelelő piaci eszközök, ezekre a, ezeknek a kötvényeknek a kibocsátásához, vásárlásához, akkor mi történik? Az Európai Központi Banknak kell belépni és felvásárolni ezeket a kötvényeket, de itt két komoly probléma merül fel. Az egyik az az, amiről a Bundesbank elnöke is nyilatkozott, igen, komolyan, tehát ez ugye nem felel meg az alapelveknek, tehát a, az LCB nem a, az államadóság finanszírozására való, a másik pedig, hogy az eszközök minősége szempontjából ez a lépés nem lenne jó. És láttuk már, hogy az Európai Központi Bank többször kérte, hogy, a, hogy tőkeemelést hajtsanak végre. A kérdés az az, hogy hogy át akarjuk-e alakítani ezt az intézményt, amely azt hiszem a legkiválóbb intézmény, amelyet létrehoztak az EU-ban, egy kétes intézményé, azért, mert bizonyos fajta ideológiai ellenállást nem tudunk legyőzni az eurókötvények esetében? Hát azt hiszem ezen érdemes gondolkodni. És leges-leges legutolsó sorban az Európai Parlament munkájáról. Láttam az önök jelentéseit, tehát futottam ezeket. Szerintem van ezekben egy fajta erény, ami mindegyikre jellemző. Önök több közösségi módszert szeretnének látni, és ez a kulcsa annak, am- am, annak a megítélésének, hogy önök hasznos munkát végeznek-e vagy sem, tehát szerintem nagyon hasznos az önök munkája, és azt is láttam egy-két jelentésben, hogy ennek az európai, hogy a, ennek a parlamentnek a szerepét növeljék. Azt teszem a kérdést, hogy az Európai Parlament ugye több hatáskört kér magának, ez vajon jó vagy nem jó? Jó hírem van önöknek. Én ugyanúgy, mint sokan mások, nagyon szkeptikus voltam. Nem szerettem a nemzeti parlamentek túlzott szerepét látni a nemzeti költségvetési eljárásokban, és sok tagállamban láttuk azt, hogy általában csökkent a nemzeti parlamentek szerepe a kormányokhoz képest. De például, hogyha azt nézzük, hogy be kell tartani egyfajta plafont, a módosító indítványok benyújtásakor és így tovább. Tehát a nemzeti parlamenteket most úgy látják, hogy ők is részt vesznek a költségvetési fegyelem, abban, hogy a költségvetési fegyelem csökkenhetett, különösképpen választások idején. De ennek a csomagnak az esetében szerintem ennek nem így kell lennie. Miért? Mert ez a parlament intézmény, európai intézmény nincsen semmilyen fegyelmezési hatásköre, hatása nem hat ki a nemzeti költségvetésekre semmilyen irányban. Tehát nem lesz kevesebb fegyelem, se több fegyelem. Persze a közösségi költségvetés elfogadása egy másik dolog, mert ez a csomag nem arról szól. Tehát először is az Európai Parlamentnek nagyobb szerepet szánni, már legalábbis a költségvetési folyamatok értékelésében, ami a tagállamokat illeti, ez nem lehet veszélyes. És másodszorban még azt is hozzátenném, hogy még segíthet is. Miért? Mert ez aztán ugyanezen a területen az átláthatóság kiinduló pontja lehetne a parlament. Ugyanúgy, mint más témákban is. Tehát ugye ne legyen ez a fajta a tagállamok kormányközi egyezkedései a tanácsban nem feltétlenül átláthatóak. Tomázó Pazelszkioppa ezt a nacionalizmus kártájének nevezte a már az Ökofin tanácsot. Hogyha az Európai Parlamentnek megadják azt a hatáskört, úgymond, hogy átláthatóvá tegye ezt a folyamatot, tehát hogy ezeket úgymond az ajtók mögött lezajló folyamatokat kihozza a fénybe, hát szerintem akkor a parlament és az állampolgárok is így fogják majd látni, hogy a parlament a koherenciát biztosítja és a költségvetési fegyelmet biztosítja. Köszönöm szépen, elnök asszony! when you're saying such interest... Köszönöm. Amikor ilyen érdekes dolgokat mond a parlamentről, akkor az ember szinte nem ismeri önt emlékeztetni arra, hogy már túl sokat beszélt. Nos, én szeretnék hozzászólni, mert meg kell magyaráznom a Bowles kötvényeket. Yes. És még néhányan voltak, Gulár asszony, a végén a listának. Mário, ha már említette, a javaslatom, amelyről tegnap beszéltek az Európai Szemeszter szemináriumon, gyakorlatilag egy módosítása volt annak, eh, amiről beszéltünk, hogy a különböző megmentő mechanizmusok eh, folyamatában hogyan kell a kamattal bánnunk, természetesen ezt fel lehet fogni kötvénymechanizmusnak is. A kiinduló pont elég egyszerű, a kifizetett összeg, az Írország által kifizetett összegen például van egy felár, amely gyakorlatilag a csőd, az államcsőd kockázatának a felára de én arra gondoltam, hogyha egy ilyen önsegélyező rendszerben működünk, tagállamok egymást segítik, akkor kollegiálisabbaknak kell lennünk, és úgy viselkednünk, mint a befektetési bankoknak. Tehát, hogyha valaki a költségvetési időszak végére elér csőd nélkül, akkor a zsebretett eh, profitot eh, vissza kell juttatni annak az államnak, amely eh, végül is nem ment csődbe. Tehát mondjuk adott esetben 2% a lejárat után Eh, visszamenne ahhoz az országhoz, amelyik a kötvényt kiadta. Eh, gyakorlatilag ez ösztönözné az országokat arra is, hogy ne menjenek csődbe, ráadásul egyre vonzóbbá válna az az ország, mert eh, látja a piac azt, hogy majd ott visszajön valami pénz, ami majd rendelkezésre áll a további hitelek kifizetéséhez, és eh, így aztán a hitelek eh, újra kiváltásának költsége egyre olcsóbb lesz. Nyilván az első néhány évben ott van az a fájdalom, hiszen a felárat fizetni kell, eh, tehát erkölcsi kockázat sincs és az pedig, hogy a pénzt csak akkor kapja vissza az ország, hogyha már bebizonyosodott, hogy nincs csőd, megint csak eh, azt gondolom, hogy egy szigorú kondicionalitásnak minősül, eh, ami megfelelne a szerződés módosításának. Tehát ez a gondolatom, amelyről tegnap eh, beszéltek, az volt a benyomásom, hogy a német köztisztviselők komolyan felfigyeltek erre az ötletre, és a Gazdaság és Pénzügyi Bizottság elé tárták, valamint az ECFIN bizottságban, illetve főigazgatóságon, illetve a Barozó kabinetben is megvitatták ezt az ötletet, és egyelőre azt hallom, hogy ez akár még egy működőképes ötlet is lehet. Én mondtam a kollégáknak, hogy egy javaslatot leteszek az asztalra, ez most megtörtént. Azt gondolom, hogy ez a stabilizációs mechanizmuson keresztül működhet, hasonló mechanizmust eh, lehet eh, az eszköz eh, újradresszírozására is felhasználni, de hát az eurókötvényekre is fel lehet használni. Hogyha valaki még mindig nem értette, hogy miről van szó, akkor akkor kérem később jöjjön majd oda hozzám. Ezt csak magyarázatként mondtam, mert Mário felvetette ezt a problémát. Viki az első hozzászóló, köszönöm. Köszönöm, Sharon. Nem akartam kérdést feltenni ezzel kapcsolatban, de azért hadd mondjam el, hogy nagyon jó, hogy mindannyian kreatív ötletekkel próbálunk előhozakodni, de hadd mondjam el azt is, hogy a magas kamat az egy likviditási prémium, illetve az illikviditás okozta egyéb dolgok ára, hiszen a bid és az offer spread közti különbség is komoly szerepet játszik ebben. Ugye arról beszéltünk itt, hogy arról beszélt Monti úr, hogy, hogy hosszú távú befektetések re van szükség, amelyek a hosszú távú gazdasági növekedésnek ágyaznak meg. Tehát nem lehet azt mondani, hogy minden közkiadás rossz és minden magánszféra kiadás jó, de a nehézség mégiscsak az, hogy hogyan lehet meghúzni a vonalat. Például eh, a mi országunkban eh, magas, nagysebességű, nagysebességű vasútvonalakat terveznek, amelyek az ország bizonyos elmaradott területeinek fejlődését mozdítják majd E, elő. De ugyanígy az alapvető befektetés az oktatásban egy e, ilyen téma, e, ahol hosszú távú kifizetődéssel kell majd számolni. Nem tudom, hogy gondolkoztak-e karácsony óta, vagy a karácsonyi időszak alatt arról, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy minden kormányzati kiadás gyakorlatilag a jövőben történő befektetésnek minősüljön, hosszú távú eh, megfontolásokkal, eh, megfontolásból eh, következzenek ezek a, ezek a, a kiadások kormányzati szinten is. Azt, elnök, azt gondolom, hogy jobb, hogyha egyszerre veszünk egy sor kérdést, és utána adjuk meg a válasz lehetőségét. Udo. Ich mochte Ihre Einleitung sehr. Köszönöm, eh, Monti úr. Nagyon tetszett az ön eh, beszéde, eh, Megvan a fordítás németről? Igen. Akkor újra kezdem. Tetszett nekem az önbeszéde, ami elég szofisztikált volt, és 2003-ra is utalt a beszédben, és utalt arra a kísértésre is, hogy Európában gyakran csak rövid távon gondolkodunk, és nem foglalkozunk hosszú távú eh, kitekintéssel, de én azért még ennél is mélyebbre szeretnék menni. E, mit ért ön az alatt, hogy ezt a csomagot még tovább kell alakítani, e, hol vannak azok a kockázatok, amelyek mentén feláldozásra kerülhetnek a hosszú távú érdekek megint, és a hosszú távú anticiklikus gazdaságpolitikai koordináció nagyobb szerepet játszon ezekben az elgondolásokban. Hol jelenik meg a, a nagyobb hozzáadott érték európai szinten, és a gazdasági struktúra különbözőségei hol jelennek meg. Nyilván hosszú távú gondolkodás során mindez a csomag alakításakor tükröződni eh, fog, és az érdekelne, hogy a csomag hosszú távú alakításáról mit gondol. Eh, szintén tetszett, amit ön az euró kötvényekről mondott, engem meggyőzött, és szerintem Németország szempontjából is elfogadható, amit eh, mondott. De mégis mi lenne az intézményes design, hogyan néz neki ez az egész eurobond kibocsátás, egy pénzügyi alap vagy egy európai ügynökség bocsátaná ki, erről is szeretnék hallani. De a legfontosabb kérdés mégis az első, amely a mi jogalkotási munkánkra vonatkozó tanácskérés volt. Philip Szilvi és Diego még a listámon vannak, de Megadom a szót most Máriónak, utána lesz még egy körkérdés. Uh, sure. <clears throat> Thank you very much, Madam Chair. Um, yes, the point on uh, uh liquidity raised by... Köszönöm. Amit uh, Fordasszony mondott a likviditással kapcsolatban, az fontos, és uh, ezt uh, tényleg az egész vita során figyelembe kell venni, mert ez segíteni fog. Ami a hosszú távú eh, állami szektor általi befektetéseket illeti, jogos a kérdés, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e további gondolataim, különösen a kvantifikációra vonatkozóan, és hogyan tudják, és arra, hogy hogyan tudják, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják a tagállamok mondjuk eh, kijelenteni, hogy gyakorlatilag minden kiadásuk hosszú távú befektetés, és így kikerülni bizonyos szabályokat. Nos, erre én azt mondom, hogy a további gondolataimat már 1997-ben leírtam, amikor az Európai Bizottságon belül kiderült, és én is mondtam, hogy a az egész rendszer kialakítása során nagyon komoly nehézségek jelentkeztek. De hogyha most az eurókötvényeket akarjuk elindítani, akkor tényleg meg kell gondolni azt, hogy mi minősül befektetésnek a közgazdászok segítségével. Eh, ez néhány éven belül megvalósítható, mondtam 97-ben, de eh, nem került erre sor, mert eh, azt gondolták, hogy ez túl veszélyes. Nem csak a közgazdaságtanban, hanem a való életben is meg kell minősítenünk az első rendű feladatokat a másodrendű feladatoktól. Azt gondolom, hogy a befektetés minősi, a, a, a, a befektetések meghatározása az egy nagyon fontos másodrendű kérdés. De az elsőrendű kérdés az az, hogy a magánfogyasztás, amelyet a kölcsönözből finanszíroznak, az jobb-e, mint a hosszú távú befektetések. Én ösztönösen azt mondanám, hogy találjon ki rendkívül szélsőségesen restriktív definíciókat, de legalább egyezzünk meg valamiben, ami a jövőbe mutat. Bulman úr, 2003 kapcsán, 2003 tapasztalatai és hogyan lehet a jogalkotás folyamatában a hangsúlyt a hosszú távú fegyelemre tenni. Bauzasson is utalta a tegnapi konferenciára, és ott számos felszólaló, akik a kormányzati csomagról beszéltek, úgy beszéltek arról, hogy nem kötötte meg őket igazándiból a mostani javaslat, elszakadtak attól a javaslattól, volt, aki kritikailag kezelte, vagy kritikusan kezelte, mások támogatólag. Ne felejtsük el, hogy ez egy terv. Ez egy terv a sok közül, ez egy okos terv, de emellett még sok más lehetőség létezik. Ami a javaslatokat illeti, ott azért van még lehetőség a javításra. El kell kerülni a nem hiteles, rövidtávú fegyelmet. Azt gondolom, hogy önöknek ebben a jogalkotási anyagban komoly szerepük lesz. A GDP, az adóság GDP-hez mért arányát fel kell venni a szövegbe, ez nagyon fontos. Ugyanakkor mégis a józanész alapján kell eljárni. Tehát csak azért, hogy a közvéleményt rövid távon megnyugtassuk, és éppen ezért lehetetlen feltételeket írunk elő, akkor gyakorlatilag az egésznek a hitelességét aláássuk, sőt, akár Európát hosszú távú recesszióba kergetjük. Tehát további józanészre van szükség. Amikor önök majd a szöveggel foglalkoznak, akkor lehet, hogy ki tudnak térni a, az állami befektetések kérdésére is. Úgy, hogy az ne vizezze fel a pénzügyi fegyelmet. Én egyébként annak vagyok a híve, hogy a GDP-hez mért hiány legyen inkább zéró. Akkor legyen zéró, hogyha egyébként felélésről van szó, tehát fogyasztásról elfogyasztják ezeket a pénzeket, akkor inkább zéró legyen, mint 3 De ha vannak befektetések, hosszú távú befektetések, akkor persze lehet magasabb. Eh, ami pedig az intézmény rendszert életi, szerintem egy eh, közösségi ügynökségre van szükség a kötvények kibocsátásához, annak érdekében, hogy ne sokszorodjanak. ugyanakkor van az a felvetés, hogy ne sokszorodjanak meg az ügynökségek, éppen ezért eh, tulajdonképpen hozzá lehetne csapni már létező struktúrákhoz ezt a feladatot az EFSF-hez mondjuk, hogy is hívják, ugye? Négyen szeretnének még hozzászólni. Azt gondolom, hogy kettesével fogok eh, szót adni. Filip és Szilvi következik, majd utána Mário, és aztán megint eh, ketten. Eh, tessék. Uh, professzor Monti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Monti úr, megköszönöm a hozzászólását. Rendkívül sok érdekes ötletet, felvetést hallottunk beruházásról, illetve az integrációról szeretnék beszélni. A két dolgot ön összekapcsolt, és egyetértek ezzel. Nagyon fontos az, hogy valódi gazdasági integráció valósuljon meg, anélkül, amit Trise úr fiskális föderációnak hív. Azt hiszem, hogy egy elég is skizofrenikus, vagy skizofén fajtáját vizsgálja ennek, vagy veszi ezt figyelembe, hiszen úgy vélem, hogy mindenképpen a belső piacon, illetve a versenypolitikán keresztül kell ezt vizsgálni. De megfelelő bevételek nélkül, illetve hogyha a tagállamoknak nincsen közös fiskális bevétele, akkor hogyan lehet ezt megvalósítani? A társasági, energetikai, illetve más adóformákra gondolok, hogyan lehet ezeken hatékonyabbnak lenni? megvalósulhet-e az a fajta integráció, amire ön utalt, hiszen ön szerint ez a kulcsa a gazdasági és monetáris egységnek. Aztán van még egy dimenzió, amit kihangsúlyoznék, ez pedig az, hogyha nincsenek közös beruházási projektjeink, például energia területén, vagy közlekedés területén, akkor nincs is értelme ennek a elképzelésnek, az integrációnak. Úgy gondolom, hogy ez igenis kikövezheti az utat a nagyobb fokú integráció felé. Gulár asszony, köszönöm szépen, Monti úr. Én nem azért szeretnék köszönetet mondani, amit a parlamentről mondott, hanem azért, hogy megértette, hogy milyen szellemben dolgozunk itt. Sokan karikatúra szerűen látják a munkánkat, hiszen a parlament feladatköre, vagy döntési hatáskor egyre növekszik, de ön is pontosan tudja, hogy nagyon fontos az átláthatóság ezeken a területeken. Természetesen a te- nemzeti parlamenteknek is megvan a saját hatásköre, és azt kell mondjam, hogy a fegyelem kitételének nem mindig fegy- feleltek meg. Úgy gondolom, hogy oda kéne jobban figyelni a tagállamoknak arra, hogy a fegyelmet hogyan lehetne jobban betartani, érvelni kéne emellett. Ez talán jobban megvalósíthatóvá tenni a fegyelmet. Lenne két konkrét kérdésem is. Nem tudom, hogy publikus az, amit 96-ban mondott, remélem az. Sokszor a jó elgondolások, elképzelések megvalósulása sok időbe telik. Ezek még most is relevánsak. Aztán van még egy nagyon fontos dolog, amit mondott, és ez utal a jelentésre, ez pedig az, hogy a gazdasági kormányzás világszintű, tehát globális természetű. Hogyha Kár azt mondanunk, hogy Európában sikerült megerősíteni a gazdasági kormányzást, amikor ezt nem értük el. A konzisztenciát kell jobban kiemelni. Például az egységes piacról szóló jogszabályok jelentőségét kihangsúlyoznám. Azt gondolom, hogy az én jelentésem sokkal tovább megy, mint a bizottsági javaslat, de ne túlozzuk el azért a dolgot. Jó lenne, hogyha konkrétumok is megvalósulnának a csomagban, konkrétumokra is utalni kell. Köszönöm. Mário Monti. Lambert úr, a két kérdésére igennel válaszolok. Én is úgy vélekedem, ahogy ön. Tehát a gazdasági integráció nem valósulhat meg úgy, hogyha adózási értelemben nincsenek nagy változások. Aztán fiskális ö, dimenzió. Nos, ebből a szempontból, és nem Európa jövőjének, vagy sorsának szempontjából, úgy vélem, hogy meg kell vizsgálni a saját források kérdését, hiszen mindenképpen a közösség biztonságát garantálja. Véleményem szerint ez nem feltétlenül kapcsolódik szorosan az integrációhoz. Az adóföderáció vagy szövetség nem előfeltétele annak, hogy fenntartható gazdasági és monetáris unió jöjjön létre. említette a skizofrén elképzeléseket, nem világos, hogy ez most költségvetésre utal-e, hiszen a költségvetésben jelenleg a mechanizmusok a megfelelő irányba mutatnak. Egyetértek abban is, hogy egyfajta koordinációra szükség van fiskális tekintetben. Ez elengedhetetlen azért, hogy a belső piac valóban megvalósuljon. Aztán előrelépésekre van szükség adózásban is. Ön utalt négy komoly fejezetre. Léteznek tabu témák is, hiszen az emberek hallgatólagosan megegyeztek abban, hogy ezek tabuk, így aztán tabu is marad. Ez egy nagyon sajnálatos igazság. Ami pedig az adóügyi együttműködést illeti, itt eh, igenis van lehetőség előrelépésre. 97-ben megtettük az első lépéseket, de akkoriban nem tudtuk elképzelni azt, hogy akár egy magatartási kódexet is létre tudunk hozni a vállalatok tekintetében. Azóta azonban történt némi előrelépés. Még ma is téma ez. Jelentésemben én is utalok erre lehetőségre. meg kell azt is vizsgálnunk, hogy a jelentés következtében mi valósult meg. Létezik egy úgynevezett Tax Policy Group, illetve újra felélet, ez az adó politikával foglalkozó csoport. Ez az első adóügyi csomagnak a szerzői, de egyébként nagyon magasrangos tisztviselők vannak, miniszterek, pénzügyminiszterek. Sokszor azt mondják az emberek, hogy elképzelhetetlen az, hogy az adóügyi biztos elnököljön egy ilyen adóügyi csoportot, de ez mégis megvalósult, Semeta úr elnökli ezt a csoportot, és ez a komoly szakértői csapat igen jól működik. Ne legyünk pessimisták ezzel kapcsolatban. Aztán ami a közös beruházási programokat vagy beruházásokat életi, úgy gondolom, hogy mindannyian részt vettünk az egységes jogi piacban, ennek a megépítésében, tehát, hogy legyenek szabályaink, ezeket meghozzuk, ezeket betartassuk, ellenőrizzük. Ennek meg kell valósulnia. Na most ezt más fronton is meg kell valósítani, hogyha ez nem történik meg, akkor elégedetlenek lesznek a polgárok, és a politikai támogatás se lesz meg. Még akkor sem, hogyha ez a politikai támogatottság vicebóca is. Gulár asszony, örülök annak, hogy pozitívan nyilatkozott arról, hogy megértettem mi is az Európai Parlament szerepe, de tovább mennék. Úgy gondolom, hogy hát persze nagyon fontos az, hogy fölfogtam egyáltalán, mit is csinálnak önök, de nem ez a legfőbb célkitűzés. Általánosságban elmondható az, hogy a, a parlament nagyon nemes testület. A kérdés csak az a nagy közönség számára, hogy merre is halad a parlament. Tehát mi is pontosan a szerepe? részvét, részvétel, vagy elszámoltathatóság. Mi lesz a szerepe például a fegyelem hiányának megoldásában? Jobban odafigyelnek-e majd önökre a polgárok? Szerintem önök igenis felszólíthatják arra a fegyelmezetleneket, hogy rendezzék soraikat, és igenis van hatásuk a tagállamokra a nemzeti parlamentek hatásköre sokkal korlátozottabb ezen a területen. Önök viszont más hatáskörre jelent, rendelkeznek ezen a területen. Aztán két konkrét kérdés hangzott el az eurókötvényekről. Semmit nem szeretnék ehhez hozzátenni, de a válasz referenciákat tudok mondani, azzal kapcsolatban, hogy 96-ban mit is mondtam. Publikus dokumentum egyébként ez, már, még már akkoriban is szivárgott ki információ. Én akkoriban a bizottság elnökének írtam egy levelet, aztán az másnap már a sajtóban is megjelent, úgyhogy tudok referenciákat mondani ezzel kapcsolatban. Mi is volt a második kérdése? ja, emlékszem már, a belső piachoz fűződő kapcsolat. Nos, úgy gondolom, hogy ezt nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Úgy vélem azonban, hogy ha a strukturális szakpolitikákon keresztül el tudjuk azt érni, hogy a tagállami állapotokra tudunk utalni, illetve általánosságban az Európai Uniós helyzetre is, akkor valóban megvalósulhat a belső piac. És ez jól is működik majd. Jelentése indoklásában utalt is arra, hogy Trisé úr szerint az optimális belső piac, illetve egységes valuta övezet egyik feltétele az, hogy megfelelően meg legyen alapozva. Elnök, köszönöm szépen! A 96-os elképzelésekhez fűznék némi magyarázatot amikor az eurozónát, az vezetett, meghoztuk, akkor nagyon sok ötlet felröppent, ebből nem minden valósult meg. Azt gondolom, hogy ha később ö, utólagosan foganatosítjuk ezeket az intézkedéseket, ötleteket, akkor az sokszor drágább is, és bonyolultabb is, mint hogyha ö, rögtön az elején bevezetjük ezeket ez azt gondolom, hogy egyfajta hatékonyság hiány, ez bonyolítja a dolgokat, és drágábbá is teszi. Még hárman jelentkeztek, Diego és Astrid, és aztán Andrea. Muito obrigado. Sharon. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sharon. Köszönöm, Monti úr. Megköszönöm ezeket az érdekes okfejtéseket. A jövőbeli vitának számos vetületét fölvetette. Néhány kérdést szeretnék önhöz intézni. Tudván, hogy jelenleg egy felgyorsított folyamatot, folyamatban veszünk részt, tehát hogy hat gazdasági reformjelentést egyszerre tárgyalunk, Két dologra szeretnék utalni. Az egyik az integrációhoz kapcsolódik, tehát integrált belső piac. A második dolog, ahol nehézségek mutatkoznak, azok a beruházási költségek. Kicsit egoistán arra kérném önök, önt, hogy mondja el, hogy ön szerint ebben a csomagban a belső piaci integrációval kapcsolatban mit kéne tenni? Milyen konkrét intézkedéseknek adna elsőbséget ön? Második kérdésem. Ön a költségeket kritizálta. Ön azt említette, hogy a, beruházási, illetve a folyó költségek arányát kéne megváltoztatni. Természetesen a beruházási költségeket is valahogyan fegyelmezni, vagy korlátozni kéne. Például Portugáliában amikor az ember belép Portugáliába, akkor van három gyakorlatilag párhuzamos autópálya, de a helyzet az a gyakorlatban, hogy az egyik nagyon forgalmas, és a másik két autópályát nem nagyon használják. Ez azért van, az, az, azért alakult ki ez a helyzet, mert mindenki szeretné, hogyha városa vagy falva közel esné az autópályához. Hogyan lehetne ezt megoldani, ezt a problémát, hogy az ilyen típusú problémákat európai szinten? Aztán a parlamentek szerepével kapcsolatban ön kritikusan nyilatkozott, tehát hogy a költségvetés alakulásának szempontjából a parlamentek szerepe nem megfelelő. Az Európai Parlamentnek azonban nagyon komoly hatásköre van, hiszen módosítani tudja a különböző költségvetési folyamatokat. A költségvetéseket ugye a nemzeti parlamentek kormányai mutatják be, a nemzeti parlamentekben általában kormánytöbbség van. Vajon hogyan lehetne fegyelmezni ezeket a kormányokat, illetve parlamenteket? Talán egyfajta hálózat felállításával lehetne ezt megoldani, tehát a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet felölelő hálózat oldaná meg ez a, e- ezt a problémát. Elnök. Úgy látom, újabb jelentkezők vannak, kérem gyorsan tegyék meg a kérdéseket, Astrid következik. C'est toujours rapide lorsque moi le... <laughs> Amikor megkapom egyáltalán a szót, akkor mindig nagyon gyorsan szoktam feltenni a kérdést. Köszönet Monti úrnak nagyon világosan magyarázta el a ötleteit, elképzeléseit, mint mindig. Valóban az apokaliptikus nyilatkozatoknak a állam és kormányfők részéről sokszor drasztikus a hatása. Hát ezt el kéne kerülni. De nem csak az államfőkre gondolok, és kormányfőkre, hanem a bizottság elnökére is. Tegnap egy ilyesmit hallottam például a német tévében. Fegyelem kérdése. Monti úr, ön szerint Elképzelhető-e, hogy ő szerint elképzelhető az, hogy léteznek egyáltalán olyan folyamatok, kell javítani lehet a különböző kormányok, illetve tagállamok fegyelmét ezen a területen. Van ilyen? Ön szerint a tagállamok tisztában vannak azzal, hogy mit is jelent a monetáris unió? Avagy illuzórikus azt gondolni, hogy a fegyelmet betartatjuk, hiszen a tagállamok nem is nagyon tudják, hogy mit a tét. Aztán másik témám, európai szemeszter. Hazámban azt látom, hogy a szakszervezetek már most tüntetnek az európai szemeszter ellen. Felmerül a kérdés, hogy Mi történne akkor, hogyha az Európai Parlament is részt venne az eurókötvények meghatározásában? Ön szerint vajon az, EU, az nagy európai projektek finanszírozási eszközéről van szó, vagy sokkal inkább az adóságok megoldására szolgál ez? Ön szerint miért nem az európai projektek finanszírozására való? Aztán a belső piac tökéletesítése, ebben teljesen igaza van. Hogyha ezt azonban el akarjuk érni, akkor nem csak a adóügyi integrációra van szükség, hanem koordinációra is, illetve minimum normákra is azt akarjuk, hogy megvalósuljon a belső piac ténylegesen. Gondolok a szociális dömpingre, ez nagyon sok tagállamban látható. Németországban a minimál bér, a 800 eurós minimál bér ellen emelik fel szavukat az emberek. Luxemburgban azonban 1800 euró a bér a segédmunkások tekintetében, és a kvalifikált munkásoknál, a szakmunkásoknál ez pedig több mint 2000 euró. András? Köszönöm szépen, Monti úr. Megköszönjük a belső piacról szóló gondolatait, egyébként ezeket már korábban is hallottuk. Ez igenis kapcsolódik a gazdasági kormányzás kérdéséhez. A sajtó sokat kritizálja a bizottság fellépését, hiszen túlságosan az eurót, euró védelmére koncentrálnak, koncentrál a bizottság, és nem annyira a kötvényekre, illetve a belső piac védésére. Nem tudom, talán a bizottság kicsit elhibázta ezt. Ön szerint hogyan lehetne a piac makroökonomiai normáit javítani úgy, hogy a belső piac integrációja közben tökéletes, tökéletes egy kérdésem, hogy hogyan lehetne az együttműködést javítani a tagállamok között, hogyan lehetne könnyebben elérhetővé tenni a célkütűzéseket. Csak nagyon röviden köszönöm szépen, elnök asszony, <coughs> hogy a úr. Monti professzor úr, nagyon kevesen vagyunk itt, és a képviselők közül is csak három volt jelen, amikor ön belső piaci biztos volt, 94-től 99-ig. és ér- nagyon nagyra értékeljük a munkáját. De a Maastrichti kritériumokkal kapcsolatban van egy kis gondom. Itt van ez a 60%-os plafon, amit meghatároztak, és ez ugye minden egyes európai ország elfogadta, tehát ha 60%-ot vettük így, Maastricht miatt. Aztán ugye a 3% a másik, feltétel, hogy azt mindig az előző év növekedési rátájához hasonlították, és azt mondták az emberek, hogy ezt kell figyelembe venni. A Maastrichti szerződésben viszont nem azt mondják, hogy ezt be kell tartani, ugye gyakran nyilvánosan elhangzik, de a lényeg az az, hogy a maximum szint a 3 tehát, és ez nagyon fontos az önértékelésében, hogy e fölött ne legyen hiány. Németország és Franciaország voltak az első bűnösök, úgymond, akik megúzták ezt, és a bizottság végül megnyerte, ugye a tanácsot a bíróság elé vitte, a stabilitási és növekedési paktumot pedig megváltoztatták később. Az eurokötvényeket pedig szerintem alaposan meg kellene vitatni, én itt különösen a szerződés 1-es, 2-es, 5-ös cikkére gondolok, itt változtatásokra lenne szükség, hogyan fogjuk ezt megoldani. Németországra rátérve pedig a Német Alkotmánybíróság határozatát ugye ne felejtsük el, ez kötelezi a német kormányt. Úgyhogy az Alkotmánybírósággal szemben nem lehet fellépni, akkor minek van ott? És Barozó úr tegnap például, amikor arról beszélt, hogy a mentőcsomagot kiterjesszük, akkor említett itt valamit, ugye, hogy ezt vitassuk meg, ő ezért a felelős most, de azt mondta, hogy még fontosabb ennél az, hogy a jövőben az adósságok újra kívül a stabilitási és növekedési paktum kritériumait, feltételeit kell betartani. De hogyha csak ehhez ragaszkodnánk, akkor ugyanabba a helyzetbe kerülnénk, mint eddig az eurozóna tagállamai, amiben az eurozóna tagállamai kerültek. Én nem vagyok biztos, nem is voltam biztos, úgyhogy engem érdekelne az ön véleménye az Európai Bizottság elnökének véleményéről kapcsolatban. Um, Elnök asszony, nagyon szorít minket az idő, úgyhogy mindenkit megkérek, hogy a lehető legrövidebben fogalmazon. Nagyon sok érdekes dolog hangzott el. Visszaadom Monti úrnak a szót. Monti úr, azt hiszem a legérdekesebb része a mai délelőttnek még hátra van, úgyhogy nem szeretném elvenni az időt szakértőinktől, akik majd most tartják meg az előadásaikat, és röviden válaszolok akkor a képviselők kérdéseire. Fejó úrral kezdem. Tehát milyen konkrét piaci integrációs intézkedéseket tudok elképzelni? Ezt a kérdést tette föl. Hát én nagyon szívesen gondolkodom erről, de itt nem egészen arra gondoltam, tehát hogy milyen konkrét intézkedéseket tegyünk, hiszen bármilyen biztos úr feladata ez, az, ez az ő hatáskörébe tartozik. Itt inkább csak azt akartam kihangsúlyozni, hogy valami fajta kapcsolatot teremtsünk, vagy átjárhatóságot az egységes piaci okmány, és az ezzel kapcsolatos lépések között, illetve a mostani ö, gazdasági irányítási csomag között. Tehát, hogy legyen a kettő közt átjárhatóság. Aztán Schwab úrnak is válaszolnék, és valamit elmondok még, amit elfelejtettem már korábban, még Gólár asszonynak, amikor válaszoltam. Tehát, hogy hogyan lehetne a gazdasági kormányzási csomag és egységes piac közötti kapcsolatot megteremteni. Ugye Schwab urat ez nagyon érdekli, ezt tudjuk, tehát ezek kapcsolatban miért nem lehetett ezt a javaslatot már megtenni? Tehát, hogy egy konkrét tanács mondjuk idén tavasszal csak ezzel foglalkozzon, tehát csak a valódi gazdasági integráció megteremtésével foglalkozom, mert akkor ez több lenne, mint egy bármelyik más dokumentum alján egy kis lábjegyzet, vagy ilyesmi, hogy nagyon jó lenne, hogyha az egységes piac működne, és így tovább. Tehát legalább akkor a figyelem középpontjába kerülne ez a téma. Én szerintem az állam és kormányfőknek le kellene ülni külön, csak ezért ezt megvitatni, hiszen ez az elsődleges feladatuk, tehát meg kellene vitatniuk, hogy mire van szükség a jobb integráció elérése érdekében. Tehát ez politikai szempontból ennek fontosnak kéne lenni. Nem tudom, hogy a parlament, hát a parlament javasolhatna valamit erre vonatkozóan. Tudom, hogy még nincs erről százszerzalékos egyetértés vagy döntés. Ami pedig a köz és az állami szféra általi beruházásokat illeti, meg ez a három különböző autópálya a Portugáliában, amit itt hallottunk, ez egy nagyon érdekes ügy vagy eset. De azt hiszem, nem ez támasztja alá a legjobban azt a gondolatot, hogy nagyobb teret kell biztosítani a közféra beruházásainak. Azonban mindannyian tudjuk, hogy ezeket a rendszereket azért állítják fel, hogy a célokat elérjék, és az állampolgárok meg tudják vizsgálni azt, hogy a kormány hogyan is költötte el a pénzeket. Tehát kellenének itt olyan lehetőséget az ellenőrzésre, amelyeket fel lehet használni. Aztán Fejó úr harmadik felvetése jogos, Elképzelhetünk egy ilyet, tehát egy hálózat, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek hálózata, ahol mondjuk az Európai Parlament segíthetne, hogy a nemzeti parlamentek jobban tájékozottak legyenek az Európai Uniós szabályozásról. Luling asszony, nagy örömmel látom önt is itt a sorok között és nagyon örülök, hogy megint ennyire hozzáértő és lényegi gondolatokat osztott meg velünk. A kérdésére válaszolva tehát, hogy elegendőek-e ezek a szofisztikált eljárások a költségvetési fegyelem megteremtéséhez, és vajon a tagállamokat jobban fel kellene világosítanunk arról, hogy itt az ideje, hogy lépjenek. Hát azt hiszem, hogy most mind a két dologra szükség van. Az intézkedések, eljárások nem maradhatnak figyelmen kívül. Remélhetőleg majd eh, túl tudunk lépni ezen a jelenlegi helyzeten, ugye ami megakadályozza, hogy a nemzetállamok eh, szabadabban működhessenek, zöggenőmentesen bonyolíthassák az ügyeiket. De talán Önök is vállalhatnának szerepet, ön konkrétan a luxemburgi miniszterelnöke beszélhetne és kérhetné, hogy hasson Juncker úrra, és egy picit változtassa meg Juncker úr elméletét. Ugye hallottuk a strukturális reformokkal kapcsolatos véleményét, Juncker úrnak ő elmondta, hogy mindenki tudja, hogy mit kellene tenni, de nem teszik meg. A kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a lépéseket megtenni, és egyszerre még a választásokat is megnyerni. Hát ezt mindenki nagyon jól értette, értette azt, hogy gyakorlatilag tehetetlen, politikai szempontból tehetetlenek, tehát vagy költségvetési fegyelmet valósítanak meg, elveszítik a választásokat, vagy fordítva. Tehát nem biztos, hogy ugye a politikák alapján nyeri meg valaki a választásokat, de még emellett azért mondhatunk egy kivételt, Juncker úr elméletében van egy kivétel. Hát saját maga, mert ő rengeteg reformot vezetett be Luxemburgban, talán nem elegendőt, mondja Luling asszony. Persze Monti úr azt mondja, hogy ez az önvéleménye Luling asszony, de ettől függetlenül több reformat is bevezetett Juncker úr, és úgy néz ki, hogy a luxemburgi választók nem ellenezték ezeket, nem ítélték őt el ezért. Ha jól emlékszem, akkor 16 éve tart ez. Ami pedig az eurókötvényeket illeti, én nem azt mondom, hogy ezeket kellene a befektetések finanszírozására felhasználni. Most zajlik a vita az eurókötvényekről, de ez egy ö, teljesen más történet. Tehát ezt most ö, ennek a lényege az nem finanszírozási mechanizmus a befektetésekre, hanem az államadóságok finanszírozására vonatkozik. És Langen úr, köszönöm szépen ezt a visszatekintést. Emlékszem, amikor a közfinanszírozásról beszéltünk, a közbeszerzésről, még a Fekete Erdőben, és a, az akkori eh, vitáinkról nagyon jó összefoglalást adott, és arról is, hogy hogy jutottunk el ehhez a 3%-hoz. Én nem láttam még Barozó úr nyilatkozatát, úgyhogy sajnos nem tudok erről véleményt mondani, de egyébként már felkeltette a kíváncsiságomat egy-két megjegyzés, úgyhogy biztos, hogy ezt részletesen meg fogom nézni. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy mindenkinek ilyen röviden válaszoltam. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen, mondja az asszony. Minél tovább tud velünk itt lenni, Monti úr, annál többet tanulunk öntől, annál több megbeszélni valónk lesz, úgyhogy szerintem nem sokára majd egy újabb kifogást találunk, és meghívjuk önt hozzánk. A képviselők persze személyesen is megkereshetik majd önt. Még egyszer, Monti professzor úr, köszönöm szépen, és találkozunk legközelebb. Most pedig, mondja az elnök asszony, rátérünk a meghallgatásunk második részére. Kérném, hogy a szakértők jöjjenek ide a pulpitusra, és foglalják el a helyüket, tehát amíg itt berendezkedünk, egy rövid szünet következik. Right. Um, <coughs> oh dear, colleagues. Uh... Nos, kedves kollégák, Köszönöm, elnézést kérek a szakértőktől, hogy mint mindig, hát igen, egy picit később kezdtünk, és aztán ezt a lemaradást görgetjük magunk előtt. De rögtön rá is térünk tehát a meghallgatás másik részére. Be, bemutatások nélkül azonnal rátérünk a három 10 perces előadásra. Ezek közül az első Paul de Graaf professzor következik, aki nemzetközi közgazdaságtalan foglalkozik a Lőveni Egyetemen. Parancsoljon! Mikrofont kérjük! Mikro, uh, I would like to um... Jó napot kívánok! Az euró kötvényekről szeretnék beszélni. Természetesen a gazdasági kormányzás sem mellékes, de miután nincs túl sok időm, az euró kötvényekről szeretnék elsősorban beszélni. Hogy miért is fontos ez? Önök is tudják, hogy az euró övezet egy nagyon mély, egzisztenciális válságban van. Ennek az a hatása, mint a válságnak az a hatása, hogy egyre nagyobb a megegyezés azzal kapcsolatban, hogy politikai unióra van szükség az euró övezet megőrzése érdekében. Ugyanakkor nem elég elkötelezett Európa ennek érdekében, egyetlen lehetőség marad kis lépésekben haladni a politikai unió felé. Azt az érvelést fogom használni, hogy a közös eurókötvények kibocsátása nagyon fontos első lépése a politikai unió nak, ez mindenképpen megnyugtatja a pénzügyi piacokat, illetve a pénzügyi stabilitást is visszaállítja az euró övezetben. Ezzel egyetemben a gazdasági növekedést is javíthatja az eurozónában. Az eurókötvények melletti legfőbb érv politikai természetű. Mint említettem, a válság egzisztenciális válságot teremtett az euróvezetben. Felmerül a kérdés, hogy mai formájában mennyire életképes az eurozóna. A bizalom hiánya egyfajta belső instabilitáshoz vezet. Ennek az a hatása, hogy ha egy ország van rossz helyzetben, akkor ez a rossz helyzet átterjedhet más országokra is, tehát ez egyfajta rendszerbeli problémát vet fel. A válságot csak súlyosbította az októberi és decemberi tanácsi döntés azzal kapcsolatban, hogy a kötvényeseknek kell kifizetni, vagy állni az, hogyha a jövőben a kormányok pénzügyi segítséget kérnek. Ez destabilizálta az állam kötvényeket az eurozónában, és egyfajta önbeteljesítő, negatív jóslatként hajtott. Ez nagyon komoly belső instabilitást jelent. Nos, mindenki tudta, hogy az ERM-ben, hogyha hasonló negatív jóslatokat hangoztatnak, akkor a leértékelés eszközével bármelyik kormány élhet. Na most itt ugyanez valósult meg az eurozónában a kormánykötvények piacán hogyha kinyilatkoztatjuk azt, hogy a saját kötvényeiket leértékelhetik az államok, akkor felmerülhet az az eset, vagy elképzelhetően tehet az az eset, hogy ez meg is történik, ekkor fölemelkednek a kamatlábak, és ez csak erősíti ezt a negatív spirált. A probléma megoldása helyett az európai vezetők újabb problémát generáltak, és ez elmélyítette az európai, az vezet válságát, mint említettem, egzisztenciális válság alakult ez át. Tehát úgy tűnik, hogy a kötvényesek, tehát hogy a, hogy a kötvényesek állnák a pénzügyi segítséget, most ezt az ötletet el kéne vetni. Ebből az ördögi körből ki kéne jutnunk, ki kéne lépnünk. Ezt szerintem úgy lehet megoldani, hogy egy olyan mechanizmus teremtünk, amely lehetővé teszi a tagállamok részére, hogy kimutassák, hogy mennyire komolyan gondolják az euró kötvényeket, illetve az eurozónában való résztvételüket. Különböző emelkedett beszédeket hallottuk már erről a kormányfők részéről, de arra van szükség, hogy valóban tapasztaljuk annak a bizonyítékát, hogy, komoly, hogy ezt komolyan gondolják a kormányok. Tehát arra van szükség, hogy közösen, közös felelősséget vállaljanak a résztvevő tagállamok abban, a, abban, hogy mi lesz a sorsa a közösen kibocsátott adóságnak, vagy kötvénynek. Jelenleg az lenne a megoldás tehát, hogyha saját magukat kötnék gúzsba a résztvevő kormányok, és ez egyfajta ö, bizalmat jelentene. Ennek jelenleg politikai akadályai vannak, és mint említettem, az euró kötvények a politikai unió felé vezető első lépést jelentenék. Hogyha tehát világosá kell tenni azt, hogy az, a kormányok vagy a tagállamok elkötelezik magukat, ebből nem lehet csak úgy kilépni, ez vezet a politikai unióhoz. Ez úgy gondolom, hogy megnyugtathatja a pénzügyi piacokat, hiszen a különböző félelmek vagy a bizalmatlanság jelei eltűnhetnének. Számos oka lehetnek, lehet még annak, hogy miért pozitív az eurókötvény, lenne ennek gazdasági, gazdaság növekedési vagy pénzügyi okai, hogyha megfelelően hozzuk létre az eurókötvényt, akkor ez valóban jót tehet a gazdaság növekedésének, ebben most nem mennék bele, de vannak ellenzői is az eurókötvényeknek. Nagyon sok tagállam mereven ellenáll az eurókötvényeknek, ezek bevezetésének, Ezeket meg kell szívlelni, komolyan kell venni ezeket a ellenvetéseket. Kiemelnék két ilyen ellenérzést, az egyik az úgynevezett erkölcsi veszély. A közös eurókötvény egyfajta implicit biztosítékot jelent a résztvevő államoknak, hiszen ezek az államok kollektíve vesz, ö, felelősek a közös adóság kibocsátásért, és ez arra ösztönözi, ösztönzi őket, hogy az implicit biztosítás miatt túlságosan sok adósságot bocsássanak ki. Nos, ezt a erkölcsi veszélyt kéne valahogyan csökkenteni, vagy minimalizálni a kötvény, az euró kötvény megalkotásánál. A másik dolog, pedig az lenne, hogy a 3A minősítést élvező országok, mint például Németország vagy Hollandia, vonakodnak, hiszen azt gondolják, hogy megnövekednek a költségeik, olyanokkal kell ugyanis majd egységre lépniük, akiknek rosszabb a besorolásuk. Tehát elképzelhető, hogy a kamatlábak az ő esetükben megnövekednének, mert a többi ország, akikkel egy csónakban neveznek majd, rosszabb besorolásul. Felmerül tehát az is, hogy ezt a problémát is kezelni kell az eurókötvények megtervezésekor. Most két dolgot szeretnék összekapcsolni. Az egyik az úgynevezett kék és vörös kötvények azaz a senior és junior kötvények kérdése, tehát az úgynevezett senior vagy kék kötvényeknek a részesedését limitálni kell, mondjuk a GDP 60%-ában, vagy bármely más százalékban, és a többi a juniorra vagy vörös kötvények tennék ki. Azt gondolom, hogy ha ezzel a megszorítással vezetnénk be az eurókötvényeket, akkor az erkölcsi veszélyeket is limitálnánk, hiszen a marginális ö, hitelköltségeket megnövelnénk, ugyanakkor az, át, a, az átlagos hitelköltségeket lecsökkentenénk. Ez jót tenne az 3A besorolású országoknak, és ez mindenképpen arra ösztönzi őket, hogy óvatosak legyenek. Aztán van itt még egy dolog. Egy kollégámmal együtt azt javasoljuk, hogy a kék kötvény részben differenciáljuk a, kamatlábakat. Tehát különböztessük meg ezen a részen belül a jó minősítésű és a kevésbé jó minősítésű országokat. Ez egyfajta újraelosztást tesz lehetővé, és így a 3A besorolású országok bizonyosak lehetnek abban, hogy nem fizetnek többet, hogyha kötvényeket adnak ki. Dióhéjban így foglalhatnám össze az eurókötvények kérdését. Nagyon fontos az, hogy elmozduljunk, előrelépjünk e felé, Politikai okokra van, politikai előrelépésre van szükség. Igenis, meg kell mutatni azt, hogy azon tagállamok, amelyek az euróvezetben vesznek részt, továbbra is komolyan gondolják ezt. Köszönöm. Köszönöm. Paulo Menasse következik. aki bolonyai egyetem professzora. Köszönöm a meghívást felolvasom a beszédemet, mert azt hallottam, hogy egyébként a tolmácsolással gondok lehetnek. Általában egyébként improvizálok, nem olvasok, de most még. Először is egy rövid bevezetőt fogok mondani, majd utána a rövid és hosszú távú reformokra térek ki, amelyeket végre kell hajtani, és aztán pedig kommentálok három dolgot, alapvetően a stabilitási és növekedési paktum reformját, a felügyeletet illetve az euró kötvényeket. Először egy rövid bevezetővel kezdem, és utána remélhetőleg megkapják önök is ezt a szöveget, még talán a beteg beszéd közben, vagy azt követően kiinduló pontom az az, hogy az európai eh, válság, eh, adósságválság nem fog eltűnni az új évben, sőt valójában eh, továbbra is ott a veszély, és ez terjed Görögországra, Írországra, Portugáliára, vagy akár még Spanyolországra, Belgiumra és Olaszországra is. Elég egyszerű ennek az oka, ugyanis a befektetők felismerik azt, hogy az EU-nak nincsenek meg a megfelelő intézményei a válság megelőzésre, és a válság kezelésére sem. Nagyon nehéz lesz az intézmények megreformálásának feladata, különös tekintettel arra, hogy az idő is kevés. A nemzeti kormányok eh, gyakran nemzeti politikai megfontolásoknak engedelmeskednek, nem pedig a közjónak, és eh, még akkor is, hogyha a döntéseiknek kihatása van az egész eura. A e, különböző valuta, bank, vállalati és államadóság válságok természete az elmúlt 40 évben olyan volt, hogy e, azt látjuk, hogy ezek a válságok furcsa állatfajnak minősülnek, mert először e, mászva, alattomosan közelítenek, majd aztán hirtelen támadnak, ahogy a pánik és a fertőzés terjed. Egy sor fontos intézkedést már bejelentettek, eh, például eh, egy 2013-tól működő európai stabilitási mechanizmust, amelynek eh, vannak kollektív fellépés klauzulái, a CAC, illetve az európai pénzügyi stabilitási eszköz 2013-ig, megerősíteni kívánják a stabilitási és növekedési paktumot, új keretek közé fogják beemelni a makrogazdasági felülvizsgálatot, felügyeletet, illetve a bankok bankválság felszámolására is új intézkedések, illetve javaslatok születtek, illetve ilyen intézkedéseket már végre is hajtottak. Sajnálatos módon az intézkedések általában rövidtávúak voltak, és nem sikerült a félelmeket eloszlatni, mert hát ezek kényszerintézkedések voltak, és kicsit kapkodva lettek végrehajtva. Mit kell tehát, vagy mit lehet tehát tenni? Először is mivel igen nagy feladat áll előttünk, megfelelő sorrendben kell az intézményes reformokat végrehajtani, eh, innovatív megközelítéseket kell alkalmazni, különösen akkor, amikor a, vagy azokon a, azokban a dolgokban, amelyekben a régi politikai keretek kudarcot vallottak. Tehát mik a rövidtávú intézkedések, a legsürgősebb rendelkezések, intézkedések, amelyeket az elkövetkezendő hetekben, hónapokban végre kell hajtani. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az az EFSF, ESM, tehát az Európai Stabilitási Mechanizmus kölcsönzési, kölcsönadási vagy hitelezési kapacitásának a növelése, ez ugyanis időt vásárol számunkra, időt ad számunkra középtávú reformok megtervezésére. Jelenleg az európai összállamadóság az 2,85 billió dollárra tehető a 2011-13-as időszakra vonatkozóan Portugáliának, Olaszországnak, Írországnak, Görögországnak, Spanyolországnak 2011-ben 502 milliárd EU dollár adósága jár le. Éppen ezért 1,7, uszkve 2 ezer milliárd euróra kellene a hitelezési kapacitását növelni az EFSF-nek, amely gyakorlatilag lefedné Írország, Görögország, Portugál és Spanyolország, Belgium és Olaszország 2000, Olaszország 2011-13 közti eh, között lejáró adósságait. Ezt lehetne ECB eh, hitelből, illetve egyéb más módokon is megvalósítani, de a lényeg az, hogy hatalmas tűzerővel lehet visszaverni a spekulatív támadásokat. A másik, második sürgető feladat az az, hogy az EFSF-ESM hitelezés ahogy az elnök asszony is mondta, masszív eh, feltételekhez kötött és szubvencionált eh, kamatokkal ellátott hitelezés kell, hogy legyen, mert ugye a fenntarthatósági problémákat eh, kell kezelni, és azt gondolom, hogy az erkölcsi kockázat, mint megfontolandó dolog, másodrendű kell, hogy legyen egy válság idején. A csőd közelben lévő újra fogalmazom, meg kell különböztetni azokat az országokat, amelyek csőd közelben vannak, azoktól, amelyeknek csak likviditási problémáik vannak. Nyilvánvaló, hogy a csőd közeli országoknak át kell ütemezniük, át kell alakítaniuk az adósságukat, amennyire lehetséges. Ilyen történt már Pakisztánban, Ukrajnában és Uruguayban a 90-es években. Az államcsődök közelmúltbeli előfordulásai mutatják, hogy ezeknek az ára és negatív hatása általában rövidtávú és korlátozott. Tehát teljesen nyilvánvalóan meg kell különböztetni a likviditási gondokkal küzdő országokat a csőd szélén táncoló országoktól, ezzel ugyanis a tovagyűrűző hatásokat is, a válság tovagyűrűző hatásait is kiküszöböljük a harmadik eh, dolog pedig, eh, amit meg kell lépni rövid távon, az, az a bankadóságok eh, megoldása, illetve az újratőkésítés. Ami a középtávú reformokat illeti, a stabilitási és növekedési paktumról teszek néhány megjegyzést majd az eurókötvényekről. Ami a stabilitási és növekedési paktumot illeti, azt gondolom, hogy a probléma az, hogy a kiigazítás az a hitel GDP arány eltéréssel arányos kell, hogy legyen, tehát figyelembe véve a 60%-os küszöböt, az attól való eltéréssel arányos kell, hogy legyen a kiigazítás. Na most ezzel az a probléma, hogy több probléma is van. Az első az, hogy ez nem hiteles kiigazítási kötelezettségvállalásokat vár el a súlyosan eladósodott országoktól, például Olaszország vagy Belgium vállalja azt, hogy az elsődleges költségvetési egyensúlya az 4-5 százalékos pozitívumot fog mutatni 20 éven keresztül. Nyilvánvaló, hogy ezt senki nem fogja elhinni. E, és nyilvánvaló, hogy ezt a szankciók hatására tennének ilyen ígéretet vagy kötelezettségvállalást ezek az államok. Amire nincs szükség Európában, az egy koordinált fiskális restrikció, nem csak azért, mert egyes országokban még nem ért véget a válság, hanem azért, mert jelentősen eltér az egyes országok helyzete. Tehát ez a szabály nem biztos, hogy jól tudja kezelni ezt a problémát. Van egy sor javaslat, amelyet köröztettek a szakértők. Az egyik javaslat a, azt tartalmazza, hogy az előbb említett szamály helyett egy olyan mechanizmust alkalmazzanak, amely már ismert, például a jogosítványok rendszeréből, hogyha valaki hosszú időn keresztül jól vezet, akkor pontokat kap, plusz pontokat, a szabálysértéseknél pedig eh, piro, fekete pontokat kap mondjuk. Tehát ezek révén, ennek révén az országokat arra vennénk rá, hogy el bizonyos stabilizációs intézkedéseket meghozzanak. az Európai Adósságügynökség, illetve az eurókötvények témájában mondanék még egy-két dolgot. Ahogy Monti úr és professzor úr előttem elmondták, van egy sor dolog, amire nagyon oda kell figyelni. Ugyanakkor én Elsősorban az eurókötvények bevezetésének időzítésével kapcsolatos aggályokról szeretnék beszélni. Gazdasági szempontból egy kötvénynek annyi a piaci értéke, vagy csak akkor van piaci értéke, hogyha a piac elhiszi azt, hogy végső soron ki tudják fizetni, azt a hitelt vissza tudják fizetni, mert van valami többlet Eh, és akkor felmerül a piacban az a kérdés, hogy mely kormányok fognak ilyen töbletet kitermelni, felmutatni, amelyekkel visszafizethetőek ezek a hitelek. Nyilván elsősorban a németekre és a hollandokra gondolna az ember, de miért fizetnének a németek és a hollandok magasabb adókat azért, hogy a, a mediterrán országok hiteleit visszafizessék? Tehát az első meglátásom ezzel kapcsolatban e, az, hogyha csak nincs az adózási politikában sokkal komolyabb integráció, illetve nincs ott a veszélyként az adószuverenitás elvesztésének lehetősége az eladósodott országok e, szempontjából, akkor ez a rendszer nem lesz életképes. Nyilvánvalóan ez politikailag rendkívül kétséges, de mégis egy nagyon komoly adóügyi integrációra lenne szükség, hogy ez így működjön. A másik kérdés, ami az eurókötvények kiadásával kapcsolatos, megint csak időzítés, az az, hogy ugye itt elhangzott az, hogy lesznek senior és junior kötvények, illetve adósság besorolások. Ezt kétféle kétféleképpen lehet ezt a különbségtételt bevezetni. Az egyik eh, az az, hogy eh, meglepetésszerűen vezetik be a változásokat, nyilvánvalóan ez elképzelhetetlen. A másik lehetőség az az, hogy eh, A másik lehetőség az az, hogy megoldják előbb az érintett országok a költségvetési problémáikat, és aztán vezetik be az új kötvényrendszert. Ugyanakkor az, hogyha a 2013-at előre bejelentjük, mint konverziós dátumot, akkor a befektetők már most tudni fogják, hogy tőkevesztességet fognak szenvedni, hogyha most portugál kötvényeket vásárolnak. Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan, mert senki nem lenne hajlandó most egy olyan kötvénybe befektetni pénzt, amelyikről tudja, hogy 2013-tól a junior adósság kategóriába fog e, tartozni, tehát a gyengébb minőségű adósság kategóriájába fog tartozni. Ennyit akartam elmondani, köszönöm a figyelmet. Köszönöm kiosztottuk a szövegeket, a beszédek anyagát, tehát azok a részek, amelyeket ki kellett hagyni, azok elolvashatók. Sajnálom, hogy meg kell szorítanunk a, a az előadók beszél, idejét. Most a harmadik hozzászóló következik. Köszönöm szépen. Mondja Gustav Horn, a Hans Böckler Alapítvány igazgatója. Az első kérdés, hogy mi a valuta unió gazdasági értelemben, a politikai szempontokon kívül, amivel önök úgy is foglalkoznak. Gazdasági értelemben egy olyan megállapodásról van szó, amely közös inflációs rátát jelent. Ez a közös inflációs ráta egy nagyon jól meghatározott eh, ráta, az Európai Központi Bank határozza meg. Azt mondja, hogy 2% közelében kell, hogy legyen. Tehát ez a célkitűzésük, és ezt minden egyes szuverén országnak be kell tartani. Mindenkinek el kell kötelezni magát emellett. Látni kell tehát, hogy két különböző országcsoport nem tartotta ezt tiszteletben. Van a tagállamoknak egy olyan csoportja, ahol az inflációs ráta következetesen magasabb volt, ennél a célkitűzésnél van egy másik csoport, kisebb országok és egy nagy, ahol meg jelentősen alacsonyabb volt ez a ráta. Lehet, hogy ezt nagyon szakmainak találják, de komoly következményei vannak ennek a jelenségnek. Mik a következmények? Ott, ahol a célnál, az inflációs célnál magasabb a ráta, mindig csökken a versenyképesség. Tehát ezek az országok veszítenek versenyképességükből, és ebből látszik, hogy a folyófizetési mérlegük hiányos. Ezáltal állandóan nő az adósságuk. És ez nem csak, nem lehet feltétlenül államadóság, lehet államadóság is, de lehet a magánszektor adóssága is. Tehát a lényeg az, hogy az adósság folyamatosan nő. Aztán a másik csoport meg közben az eszközöket halmozta, állandóan többlettel nézett szemben. Még lehet, hogy büszkék is voltak ezekre a többletekre, a folyófizetési mérleg többletére és egyéb felhalmozott eszközökre, mert ezt úgy látták, hogy a versenyképességük bizonyítéka mindez, és valóban versenyképesebbek voltak, de úgy látták, hogy ezek a lépések a növekedés ö, fenntartására nagyon jók. Hát hadd mondjam önöknek, hogy ez fenntarthatatlan. Az adósság szempontjából nyilván mindannyian értjük, hogy nem lehet a végtelenségig halmozni az adósságokat, előbb-utóbb el kell kezdeni visszafizetni, mert a piacok különben bepánikolnak. Ezt láttuk az elmúlt hónapokban de azok is rosszul járnak, akik töbletet halmoznak fel, mert előbb-utóbb le kell írni ezt, tehát azt fogják, végülis az úgymond feltételezett vagyonukat veszítik el. És itt van a német helyzet. Hatalmas leírásokat kell, hogy eszközöljenek, így aztán ez a büszkeség elúszik. Mit jelent mindez? hogy olyan fajta irányítási struktúrát kell felállítani, amely pontosan ezzel a problémával foglalkozik, méghozzá hosszú távú kitekintéssel, strukturális szempontból. És ezért láttam én nagy örömmel a javaslatok között azt, hogy van egy olyan eljárás, ami a túlzott aránytalanságok esetén indulna be. Úgyhogy én nagyon melegen ajánlanám, hogy a jövőben szigorúan tartsák be. Nem feltétlenül egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra. Mert ugye a strukturális többletről van itt szó, sok oka lehet egy többlet kialakulásának, sok oka lehet a hiány kialakulásának, az adósság kialakulásának, tehát technikai okai lehetnek ennek. De a szabályokat a hosszú távú időszakon belül be kell tartani. Ebből tehát egyfajta stratégiát lehet kidolgozni, egyfajta eljárást, amely azonosítja a strukturális vagy hiányt, vagy pedig többletet, és megoldást javasol. Ebből pedig oda jutunk, hogy nem csak a mostani, nem csak arra kellene összpontosítanunk, ami a vitek közepében áll, konkrétan az államadóság. Rendben van, jogos ez Görögország esetében, meg aztán pláne, tehát mondjuk nyilván ezt észben kell tartani, a józan ész is ezt diktálja, de emellett oda kellene figyelni a magánszektor eladósodottságára is. És figyelni kell a buborékokra, amelyek az egyik vagy másik tagállamban kipukkadhatnak. Tehát ez is azt erősíti, hogy az inflációs rátához igazodni kell, és nem lehet tarthatatlan deficiteket felhalmozni. Ugye Spanyolország, Görögország példája figyelemre méltó. Tehát az európai irányítási struktúrának a strukturális eladósodásra kell figyelni. Olyan intézményre van szükségünk, amely ezeket a problémákat oldja meg, vagy kezeli, és én támogatom a parlament javaslatait. Az egyik módosítóban ugye egy ilyen intézmény létrehozására utaltak. Mindegy, hogy minek nevezzük, nevezzék, aminek önök gondolják én most itt azt, azt a címkét ragasztom rá, hogy az Európai Monetáris Alap. Teljesen mindegy, hogy milyen címkét ragasztunk erre. A lényeg az az, hogy ez az intézmény mondjuk e, ki tudja elemezni a folyófizetési mérlegeket, és azon, be tudja azonosítani a hiányt, a felhalmozott hiányt vagy a többletet, és a technikai képessége is megvan, vagy ki tudja dolgozni ezeket, és a szabályokat megsértő tagállamoknak a megfelelő politikákra vonatkozóan javaslatot tud tenni, tehát így az adott tagállam meg tudja oldani a problémáját. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a jelenlegi válságban ugye állandóan erről folyt a vita, hívjuk az IMF-et vagy ne, kérjük a segítségét vagy ne, az LKB először azt mondta, hogy nem, de végül aztán mégiscsak felkérték, hát kérni kell méghozzá egy konkrét okból, a technikai képességek, kapacitások nem álltak rendelkezésre az Európai Unión belül. Ez nem csak gazdasági kérdés, hanem politikai kérdés is. Hogyha egy washingtoni telefonszámot kell hívni ahhoz, hogy valaki meg tudja oldani a saját problémáit, hát akkor bizony ki vagyunk téve akár a G20-ak szintjén is a politikai nyomásnak, mert a belső, saját belső problémáinkat nemzetközi problémává tesszük erre a szintre, emeljük fel, és ez bizony az Európai Unió számára nem kívánatos képeseknek kellene lennünk megoldani a saját belső problémáinkat saját magunk tehát már, már ez a politikai jog is elegendő ahhoz, hogy egy ilyen intézményt hozzunk létre, és hogy legyen technikai kapacitás, képesség arra, hogy megoldjuk ezeket a strukturális problémákat. Aztán egy másik kérdés, amelyel a kollégák már foglalkoztak, hogyan finanszírozzuk ezt az egészet. Én támogatom az eurókönyv kötvények gondolatát. Ez a megfelelő módszer, ez a helyes megoldás. Persze a megfelelő feltételeket elő kell írni, és így a folyófizetési mérleg egyensúlytalanságait úgymond meg tudjuk oldani nem lehet korlátlanul, korlátlan mennyiségben, mértékben kibocsátani ezeket a kötvényeket, valamilyen plafon kell. Most már elhangzott ugye a GDP 60%-a, ez egy jó ötlet, de ahogy ugye a, a Brüggel javaslat elemezte ezt, hogy lehetnének további kötvények, ugye lennének szenior és junior kötvények, kék és piros kötvények, tehát a további összegeket az adott tagállamnak kellene előteremteni, és a finanszírozási költség ott már magasabb lenne. Tehát ez a fajta irányítási struktúra a Valuta Uniót megerősíti, vagy kiegészíti. Itt gazdasági entitásként így gondolok erre. Mert jelenleg valahogy ez nincs, nincs lezárva, nincsen végrehajtva teljesen. Megvan a közös monetáris politika, de a fiskális politikák eltérnek, és eddig nem sikerült azt elérni, hogy a kötelezettségvállalást mindenki teljesítse. Tehát kell valami kiegészítés, kell valami kiegészítő intézmény, amely ezt felügyeli, és amelynek megvannak az eszközei, hogy megelőzze a problémákat. És ezért támogatom én az eurókötvényeket is. Hadd mondjam, hogy persze mindent megfelelő időben kell életbe léptetni, tehát nem lehet az elkövetkezendő két-három nap alatt hirtelen mindent bevezetni. Tehát megvan a helye a sürgősségi intézkedéseknek, a rövid távú intézkedéseknek, és megvan a helye a hosszú távú intézkedéseknek. Tehát a, például a pénzügyi stabilitási ö, eszközt is ö, le lehet váltani egy másikkal, de ez egy picit hosszabb távra szól. Le kell, ö, egy kicsit csökkenteni kell a kamatlábakat, az érintett országok esetében, mert ez most egyfajta akadály, nem tudnak csatlakozni a pénzügyi stabilitási eszközhöz az érintett országok, miközben a többiek ugye nyomást gyakorolnak rájuk, hogy csatlakozzanak. Tehát ezt a problémát meg tudjuk oldani, hogyha a túl magas kamatlábakat e, csökkentik. Ez a rövid távon. Rövid távon, és akkor így a refinanszírozási ráta tartható. Ez rövid távú lépés, ami stabilizálhatja a piacokat, és ezért szerintem nagyon fontos, tehát az első lépés az az, hogy a kockázati felárat csökkentsük, ahhoz pedig meg kell nyugtatni a piacokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most eltérünk a kérdésekre. Aki kérdést kíván feltenni, kérem, hogy most tegye fel a kezét a lista. And Philippe, anybody else wanting to... Tehát van-e még valaki, Jean-Paulon, Údon és az elhangzott neveken kívül. Most tegye fel a kezét, mert lehet, hogy aztán nem kap később lehetőséget a kérdése. Jean-Paul. Sí, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az előadóknak is, hogy ezt a témát megvilágították. Lehet, hogy egy kicsit csibészkedni fogok, és olyan kérdéseket teszek fel, amelyek mondjuk elárulják a nem tökéletes tájékozottságomat. A piac alapgondolata ugye az, hogy a kockázatot tegyük máshová. Hogyan is tudom ezt jobban megfogalmazni? Azok, akik kölcsönt vesznek fel, garantálni, garantálniuk kell a kockázatokat a másik dolog. Mi a pontos meghatározása az eurókötvényeknek? ez az e, a klasszikus kötvényként kell rájuk gondolni, a hagyományos értelemben, vagy az adósság egyfajta biztosítékaként, mint fedezet, vagy hogyan? a, nem tudom, hogy ki az, aki például hajlandó lenne az ír adósságot, ír adósságra fedezetet adni. Mert szerintem a tagállamok nem biztos, hogy így kellene, hogy eljárjanak. A megfogalmazott politikákat akkor végre kell hajtani, be kell tartani. És végül pedig egy utolsó megjegyzés. Ahogy én így láttam, senki nem tud hitelezni, nagyon kevés ország, egy-két versenyképes ország még meg tudja ezt tenni. De hát a kérdés, hogy ki, fog vissza, ki fogja visszafizetni ezeket a felvett hiteleket, és mikor? Hogyha egy bankban mondjuk állandó adósságállomány van, hát ezt egy idő után vissza kell fizetni. Én bankban dolgoztam, és ezekből a tapasztalatokból beszélek. És akkor még a felvetéseim mellett ugye a az adósság visszafizetésére vonatkozó kérdés is felmerül. Hát az adósság felhalmozását kellene megelőzni. Ezt hogyan lehet elérni? Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Először hallgassuk meg az összes kérdést, mert akkor lehet, hogy utána nem lesz idő. Úgyhogy údó következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. De Grauer úr kezdte az előadásokat. Azt hiszem, hogy megszólalt a vészcsengő, nagyon komolyan beszélt a helyzet komolyságáról, és igen messze menő gondolatokat osztott meg velünk, hogy milyen politikai lépéseket kell megtenni, új javaslatokat tett az irányításra vonatkozóan. A lényeg az az, hogy cselekedni kell, mert nagyon komoly a helyzet. Méghozzá most kell cselekedni. A javaslatokat elemezve tehát ugye a stabilitás és növekedési paktom, és így tovább, azt hiszem nagyon messze vagyunk a céljainktól. És itt üldögélünk, és a részletekbe merülünk el, ahelyett, hogy a lényegre koncentrálnánk. Ráadásul egyáltalán nem időszerű javaslatokat elemzünk, megpróbáljuk az eszközöket szigorítani, a bizottság eszközeit vizsgáljuk itt a növekedési és stabilitási paktumon belül, de hát egyáltalán nem hasznos ez az átfogó elemzéshez. Ez nem szolgálja az átfogó elemzés célját, az egyensúly megteremtését. Tehát hogy tudnánk ezt elérni? Hiszen ez lenne a mindennapi munkánk, ez lenne a mindennapi feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk, és az érdekel engem, hogy az Európai Parlament megkapja-e a lehetőséget, vagy kihasználja-e a lehetőséget, hogy a bizottságot, a tanácsot és a tagállamokat is arra ösztönözze, hogy álljanak már elő valami újfajta irányító, irányítási struktúrával, hogy legalább az eddig okozott kárt vagy a romokat feltakarítsuk. Úgyhogy én szeretném, hogyha erre még visszatérnének egy picit mert ez nagyon hasznos gondolat volt, amit felvetett. Köszönöm, Pervens következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen először is, és elnézést kérek Dögraval professzortól, mert picit elkéstem, és az ön előadását nem tudtam meghallgatni. Ön az eurókötvényekről beszélt, és én ezzel kapcsolatban két általános kérdést szeretnék feltenni önnek. Először is mi fontos az emberek számára, a fiskális politika, az adózás, mint a gazdasági kormányzás egyik része, irányítás egyik része. Ez nyilvánvaló, de hogyha valaki gazdaság és monetáris unió mellett kötelezi el magát, akkor át kell gondolni, hogy mondjuk a reformcsomagban milyen adózási szintek legyenek, adókulcsok, és aztán pedig hogy a gazdaság irányítási csomagban hat anyag van előttünk, de nincsenek benne eredeti ötletek. Mindenki a, a prudens fiskális politikákról beszél, de ez alatt mit értenek pontosan? És aztán pedig a Foglalkoztatási Szociális Bizottság nevében én azt is hozzátenném, hogy hatékony fiskális politikák legyenek. kíváncsi vagyok, hogy ön mennyire, önök mennyire veszik komolyan a, a fiskális, a prudens fiskális politikákat. De nem mennék most részletekbe. Minden esetre ez lenne az alapja az egészséges növekedésnek és az adósságok csökkentésének. Aztán következik Manász úr, aki azt hiszem, hogy Kissing úr gondolatait sorolta, legalábbis részben, amikor arról beszélt, hogy alapvető reformokat kell bevezetni, de ami az eurókötvényeket illeti, szerintem már meg is van az egyik kérdésre a válasz. Abban, hogy megteremtik az európai piacot, tehát ezt a fajta kötvénypiacot, és van egy nagyon jó eszköz erre a gazdasági irányítás terén. Tehát itt nem arról van szó, hogy most milyen hitelezési <clears throat> költségek lesznek, mert megvan az eszköz. Végül pedig, hogy az Európai Bizottság eljárást indítson, hát szerintem ez nem reális. Ön különböző mutatókra hivatkozik, és én osztom is az ön véleményét, hogy a kvantitatív megközelítés, amit a bizottság alkalmaz, nem fogja javítani az európai gazdasági irányítás hozzáadott értékét, nem fogja ez javítani a növekedést. Tehát akkor ezek helyett még mit javasol, milyen felülgyeleti mechanizmust? Hát nyilván nem kéne az összes mutatót kihajítani az ablakon, de ön szerint akkor hogyan lehetne a sikeres gazdasági irányítást megvalósítani, mert sajnos idáig a javasolt mutatók csak kvantitatívak voltak, és semmilyen kvalitatív mutatót nem láttunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, a kérdések felét meghallgattuk, úgyhogy akkor visszaadom a szót a szakértőinknek, ugyanolyan sorrendben, ahogy beszéltek. Kérem, hogy válaszoljanak és mindenkinek körülbelül négy perc jut a válaszaira. Először tehát Paul de Graaf professzor. Okay. Um, je voudrais tout d'abord um, répondre à la question très pertinente qui a été posée par M. Gauzet. Köszönöm szépen, szeretnék Gozes úr kérdésére válaszolni, ami rendkívül lényegre törő. Ki fogja állni az adósságot. Hát, hogyha fenntartható az adósság, akkor ezt nem kell visszafizetni. Mindenképpen kell, hogy legyen valami oka annak, hogy az azonnali visszafizetés szükséges legyen, egyébként pedig lehet maga, az ember görgetheti maga előtt az adósságot. Ez a helyzet a fenntartható adósságoknál. A nem fenntartható adósságok viszont valóban problematikusak. Minden a kamatoktól függ. Jelenleg az ír kormánynak 9%-os kamatot kell fizetnie. Hát ezen a kamaton bármilyen adóság fenntarthatatlan. Tehát itt a kamatlábakkal van a, a kamatlábak jelentik a kulcsot, és ez pedig a piactól függ, Itt azt hiszem, hogy nem minden tagállam van egyforma helyzetben, de a pánik azért mindenkire vonatkozik. Valamit azért mégis lehetne tenni. El lehet érni azt például, hogy az ír adósság kamatlába valahogyan csökkenjen. Mint említettem, az adósság fenntartható vagy nem fenntartható volt, nagyban attól függ, hogy mekkora a kamatláb. És összefügg ez azzal is, hogy a piacokra jellemző a pánik jelenleg, és ilyen körülmények között az önbeteljesítő jóslatok általában csak növelik a kamatlábakat, vagy megemelik azokat. Ezért fontos ez az európai alap, amely lehetővé teszi azt, hogy csökkentsük a kamatlábakat, és így a résztvevő tagállamok részt vehetnek, résztvevő tagállamoknak lehetősége nyílik egy olyan fellendítő programra, amely lehetővé teszi azt, hogy kilépjenek ebből a helyzetből. Bulman úr azt kérte, hogy konkrét javaslatokkal éljek, hát szerintem ezt tettem. Az eurókötvény szerintem konkrét javaslat. A sok konkrét javaslat egyike, de ez is előbbre vihet minket. Nem ez az egyetlen lehetséges út. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkozni azon, hogy az intézményi rendszert hogyan lehetne úgy megváltoztatni, hogy közelebb kerüljünk a politikai unióhoz. Az eurozóna születésekor elhangzott az, illetve hát úgy történt mindez, hogy ki jelentettük, hogy az euróövezet nem politikai unió. Ez volt a Vox Populi a gazdasággal foglalkozó szakértők között. Ezzel csak az a gond, hogy így nem tudunk előrelépni, tehát nem fejlődőképes így az eurozóna. Mindenképpen el kell mozdulnunk a politikai unió felé, akkor is, hogyha ezt kis lépésekben tesszük. A másik pedig az európai alap. Mind a kettőre szükség van. Olyan intézkedéseket kell meghozni, amelyek a különböző tagállamokat nagyjából egy sorsra terelik, tehát hogy ne legyenek túlságosan nagyok a különbségek a tagállamok között. Manasse úr említette az indikátorok kérdést. Nos, a növekedési paktum hasonló számokon, számadatokon alapult, és nem igazán működőképes az emberek, a politikusok különösen nem nagyon vetik magukat alá holmi számoknak. És hogy a számok alapján, vagy ezek teljesítése alapján kéne szankciókat alkalmazni, hát ez szifi. A politikának nem az a feladata, hogy különböző számokat, célkütűzéseket tartson be, hanem elképzelésekben gondolkodik, ideákban azt kéne elérni, hogy ne legyen túlságosan nagy a különbség a különböző tagállamok között. Thanks, uh, thanks a lot for uh, these Köszönöm szépen, mondja Manasse úr, megköszönöm a kérdéseket. Próbálok a lehető legtöbb kérdésre válaszolni, de talán nem mindegyikre. Beres uh, concerns the what is meant by prudent fiscal. Beres hogy tette fel azt a kérdést, hogy mit jelent a prudent fiscal policy. Nos, Általánosságban egy egészen egyszerű fogalmat takar ez, ez pedig az, hogy a költségvetés legyen ki egyensúlyozva, tehát hogy a ö, biznisz ciklikusságát vegye figyelembe. A, tehát a ö, túlköltekezés, illetve a hiány szempontjából legyen ez kiegyensúlyozott. Erre gondolok. Nem teljesen világtól eltávolodott gondolat ez. Paul de Grau azonban beszélt arról, hogy az adósság mennyire fenntartható. Ez, ezzel visszatérünk pedig egy másik problémához az eurókötvényekkel kapcsolatban. Talán nem fogalmaztam elég vizsgál, világosan, de a következőt szerettem volna mondani. Egy kötvény értéke attól függ, hogy milyen olyan többlettel rendelkezik egy-egy ország, vagy kötvény kibocsátó, amely ami finanszírozza ezt a, ezt a kötvényt. Na most a következő választás előtt állunk, vagy van európai költségvetésünk, vagy nincs. Hogyha van, akkor el kell attól rugaszkodnunk, hogy a ö, költségvetési többlettel rendelkező kormányok majd finanszírozzák a költségvetési hiányal rendelkező országokat. Az eurókötvény politikai szempontból csak akkor megvalósítható, hogyha fiskális együttműködésben előrelépünk, illetve hogyha az EU-ról vezetben lévő kormányok szuverenitásuk egy részét feladják az EU intézmények felé. Ami a kormányzást illeti, kicsit szkeptikus vagyok azzal a kapcsolatban, hogy, hogy az euró kötvények önmagukban nagyon befolyásolnák a gazdasági kormányzás alakulását. Pusztán azért, mert az euró nem igazán érte el azt a kívánt hatást, hogy a nemzeti fiskális politikák közelítsenek, vagy közeledjenek egymás felé. A pénz egy elég megfoghatatlan dolog, a konvergencia konvergenciát fiskális politikában nem érte el az euró, úgyhogy miért is érné ezt el az euró kötvényeken keresztül? A gond szerintem alapvetően az, hogy vakon kell -e követnünk a különböző célkitűzéseket, százalékokat. Ezt szerintem senki sem gondolja komolyan. Felmerül az a kérdés, hogy milyen indikátorokat javasoltak, melyek a leglényegesebb mutatók például a produktivitás, a termelékenység növekedése, stb. stb. Ezek, ezeket nem befolyásolják a kormányok, úgyhogy nagyon nehéz olyan rendszert előállítani, vagy létrehozni, amely szankcionálja a nemzeti kormányokat, hiszen a kormányoknak gyakorlatilag rövid távon semmilyen befolyása nincs a, a mutatók alakulására. Például a reformok esetében, munkaerőpiaci reformok esetében és erről Mario Montival beszéltünk, strukturális változtatásokról van szó, ilyeneket kell végrehajtani a kormányoknak, de szerintem a napi ügyleteket nem lehet ilyen módon beosztályozni. Tehát lehet, hogy vagy leosztályozni. Lehet, hogy csak a hosszú távú folyamatokra kéne ezeket a mutatókat vonatkoztatni. Rövid távon azonban nem megfelelőek ezek. Thank you, uh, Professor Hall. Köszönjük, Horn professzor következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd kezdjem Gozes úr kérdésével. A piacoknak soha nem elég. Mindig többet akarnak, ez így van. A piacok ráadásul még hisztérikusan is viselkednek, mert ha úgy érzik, hogy bizonytalanság van, és nem tudják, hogy mi várható, és bizonyos intézmények szerintük veszélybe kerülnek, akkor elkezdenek pánikba esni, és kiszivattyúzzák a pénzeket, kimenekítik a pénzeket. Ugyanez eh, jellemző a másik végletre is, amikor euforikusakká válnak a piacok, és eh, eh, szintén rossz döntéseket hoznak. Ugye tudjuk, a, láttuk, a, például ez történt az ingatlan piacon egy sorországban. Tehát benchmarkokat kell adnunk a piac számára, hiteles benchmarkokat, amelyekhez képest a piacok tudják, hogy mindkét irányba a benchmarktoktól eltérve meddig lehet elmenni. Na erről szólna az európai kormányzati, gazdasági kormányzati struktúra. A jelenlegi válságnak az az oka, hogy nincsen hiteles európai kormányzati struktúra. A piacok úgy érzik, hogy ez nem fenntartható Eh, helyzet, mert eh, a, a görög, eh, az írok, a, port, a írek, a portugálok helyzete, intézkedései nem fenntarthatóak. A kormányzati rendszer tehát nem fenntartható, és így egymást követik a rohamok. Éppen ezért fontos, hogy egy ilyen hiteles struktúrát létrehozzunk, amilyen gyorsan csak lehetséges. Hogyha hiteles a, a struktúra, az irányítási struktúra, akkor a piacok nem fognak pánikba esni. És ez egybe tartozik, összefügg azzal, amit Walter Raube mondott, nyilvánvaló, hogy a jelenlegi görög vagy ír kamatokkal még a német adósság sem lenne fenntartható. Eh, ez csak akkor fenntartható, hogyha a, a piac eh, eh, hiteles benchmarkok között mozog. Németre vált. A, az én válaszom arra a kérdésre, hogy mit tehet a parlament egy ilyen helyzetben, az az, hogy a parlament és a tanács javaslatai nyilván nem fedhetnek le minden kérdést, amit szeretnénk, vagy amit kívánunk. A legjobb dolog tehát az lenne, hogyha megszületnének azok a javaslatok, amelyek hiteles folyamatot adnának a külső egyensúlytalanságok kiküszöböléséhez, mert különben eh, ha ezt a válságot le is győzzük, a jövőben továbbra is államháztartási problémák lesznek eh, egy sor országban eh, parlamentnek tehát komoly szerep jut abban, hogy kialakítson egy európai kormányzati struktúrát, európai struktúrát, tehát nem nemzeti szempontból közelíti meg ezt a kérdést, amely ráadásul rövid érdekű politikai érdekeket tükröz, hanem egy európai eh, szempontot visz be ebbe az egész folyamatba, ez lenne tehát a feladata. Köszönöm, Philip Szilvi és... not being there. I had to explain the situation of Belgium in a, in a nutshell. Két gyors kérdés. A pontrendszert ki tudná fejteni jobban, a, amit már ugye korábban eh, mi is érintettünk, tehát ezt az ötletet, ezt a gondolatot -e jobban. Horn professzorhoz a kérdésem az az, hogy amikor eh, egy olyan intézményről beszél, amely az adósságot monitorozza, akár államadóságot, akár magánszektor adósságát, nem tudja-e, hogy az ES, nem gondolja, hogy az ESRB legyen ez a, eh, ez a intézet, mert szerintem ugye a, a rendszer kockázati testületnek a feladatkörébe ez, ez szerintem jól beillik, és akkor jó lenne a munkamegosztás is. És mind hármukhoz a kérdés, ismerik a vitát, ami, illetve hallották a vitát Monti professzorral az adópolitikáról, ezt a tabút fel kell számolni önök szerint vagyis egyfajta adókoordinációra van-e szükség egész Európában, vagy legalábbis az eurozónán belül, hogy eg- egész egyszerűen működjön a dolog, vagy túl sokat remélünk. Oui, merci beaucoup à tous les trois. Euh, Köszönöm mindhármuknak. Van egy konkrét kérdésem Dögröf eh, eh, professzorhoz. Hogyan kalkulálnánk ki a kék és piros kötvényeket, hogyan lehetne a kamatokat kiszámolni, mely hatóság tenné ezt meg, ez a hatóság ez független lenne, vagy inkább ez egy politikai döntés lenne. Aztán volt itt az a, aztán itt van ez a kísértés, hogy megkérdezzem Manasse úrtól azt, ami nekem nem tetszett az ön előadásában. Ön azzal kezdte, hogy mivel gazdasági és politikai, gazdasági és pénzügyi unióban élünk, mégis teljes a szuverenitás. Ebből indult ki. És ön azt mondta, hogy azt gondol, ön azt mondta, hogy a nemzeti szuverenitáson túlmutató döntéseket kell hozni. Szerintem ez egy illuzórikus ötlet. Szerintem ez nem fog működni. Én azt gondolom, hogy pont fordítva, megosztozunk a szuverenitáson. Franciaország egy de facto Deutschmark terület volt, a Bundesbank diktálta a francia feltételeket is, és valójában az eurón keresztül mi inkább nyertünk szuverenitást és beleszólást ezekbe az ügyekbe. Tehát a szuverén parlamenteknek, ha azt mondjuk, hogy elveszünk a szuverenitásukból, az politikailag elfogadhatatlan. Ugyanakkor, hogyha azt mondjuk, hogy a különböző döntéseket, amelyeket meghozunk a nemzeti parlamentek ratifikálták, és ezzel létrejött egyfajta megosztott szuverenitás, és ehhez képest csak azt kell eldönteni, hogy hogyan osztjuk meg a az adóügyi eh, felelősséget és feladatokat. De azt gondolom, hogy kicsit eh, csalás azt mondani az embereknek, hogy eh, a közös valuta minden előnyét élvezhetik anélkül, hogy annak lennének negatív következménye is. Jó, prometi que ia ser eh, breve e assim, assim farei. Eu tenho uma pergunta única. Köszönöm. Azt kérték tőlem, hogy röviden fogalmazza meg a kérdésemet, próbálok engedelmeskedni. Először is szeretném mind a három szakértőnek megköszönni a jelenlétét és előadását. Következő lenne a kérdésem. Még mindig a, az adóságról van szó. hogyan lehetne évente az adósságot csökkenteni, a jelenlegi adósság mértékét elfogadhatónak tartják, vagy önök szerint rugalmasabbak lehetünk ezzel kapcsolatban, vagy egy három éves átlagot kell számítani? Esetleg önök más, meg más elképzeléseket is megfogalmaztak már ezzel kapcsolatban? Um, <clears throat> stick with the same order akkor ugyanebben a sorrendben fogom megadni a szót a szakértőknek, és 5 perces korlátot írnék elő. Grauve professzor. Akkor először is Lambert úr kérdésére reagálnék, amely az adózásról szólt. Szükség van-e több adó bocsánat, adózás, adózás koordinációra. Igen, nyilvánvaló hosszú távon az eurozóna csak akkor maradhat meg, hogyha egyfajta költségvetési unió kialakul, vagyis az adózás szuverenitás egy részét európai szintre telepítjük. Ezt a közgazdászok egyébként már 20-30 éve mondogatják, hogy ez egy szükséges feltétele annak, hogy hosszú távon fennmaradhasson ez a rendszer. Most pedig a szükség ösztönöz bennünket arra, hogy abba az irányba elinduljunk, de hát ez politikailag elég nehéz, így aztán kis lépéseket kell tenni az elején, de mindenképpen abba az irányba, irányba. Azt gondolom, hogy eh, nagyobb ambíciókkal kell eh, nagyobb ambíciót kell összeszednünk magunkba, mint ami a jelenlegi javaslatokban tükröződik. Ugyanis a jelenlegi javaslatok eh, nélkülözik az ambíciót, és éppen ezért előre látható, hogy a következő válság elkerüléséhez ennél sokkal többre lesz szükség, és sokkal többre lesz szükség ahhoz, hogy ne omoljon össze az eurózóna. Nekem legalábbis e felől semmi kétségem nincs. Szintén franciául válaszolnék akkor a következő kérdésre arra, hogy hogyan számítjuk ki a kamatot. Többféle módon lehetséges. Én arra gondoltam, hogy az az alkalmazott kamat az euró kötvények esetében az egy egységes kamat lesz, de nyilvánvaló, hogy valami fajta redistribúcióra van szükség a senior kötvények, vagy kék kötvények kategóriájában, amely közelebb kell, hogy álljon azokhoz a azokhoz a kötvény kamatokhoz, amelyek a nemzeti piacon léteznek, nyilvánvalóan addig, amíg a nemzeti piacok egyáltalán léteznek, mert ha nem, akkor utána eltűnik ez a különbség. Tehát nyilvánvalóan a, a nemzeti piacok kamat körülményei lesznek a, a, az indikátorok. Nyilvánvaló, hogy a 9, illetve 12 százalékos jelenlegi görög és ír kamatok fenntartható, fenntarthatatlanok. E, e, elképzelhetetlen, hogy ezek az országok ilyen kamatokat fizessenek a továbbiakban. Nyilvánvalóan csökkenteni kell ezeket a kamat különbségeket, ehhez pedig egyfajta újraelosztásra van szükség, amely lehetővé tenné, és valójában kiküszöbölné azt a problémát, amelyel a AAA besorolású országok jelenleg szembesülnek, nevezetesen, hogy túl sokat fizetnek szerintük. Ah, sorry, there was also the, the question. És aztán Fejó úrnak is volt egy kérdése, amely arra vonatkozott, hogy egy huszadokkal kell csökkenteni a, a az adósságot, vagy pedig rugalmasabban. Én nem hiszek ezekbe az előírt számokba, szerintem rugalmasabban. E, nyilván majd e, Banásze úr elmondja, hogy ő mit gondol erről. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan, ugyanakkor rugalmasnak kell lennünk. És most, ha már nálam van a szó, hadd beszéljek még arról is, hogy az eurozónán belül van egy ilyen rögeszme a költségvetési témákkal, kérdésekkel kapcsolatban, mintha az lenne a probléma elsődlegesen, hogy felelőtlen a költségvetési politika. Nem erről van szó. A válság eh, nem emiatt robbant ki. Valójában a magánhitelek eh, túlzó felhalmozása okozta, felhalmozódása okozta ezt a válságot. éppen ezért a stabilitás és növekedési paktum megszigorítására vonatkozó megszigorítására vonatkozó javaslatok teljesen felfoghatatlanok vagy értelmezhetetlenek, mert nem az a stabilitás és növekedési paktum okozta a válságot nyilvánvalóan a túlzott szigor, megszorítások, azok lefele viszik a gazdaságot, recessziót okozhatnak, és nem oldják, oldják meg a költségvetési problémákat sem, Manasse úr következő. So, uh, let me start saying that. Köszönöm, hadd kezdjem el azzal, hogy egyetértek a, az utolsó megjegyzéssel, honnan ered ez a válság, voltak olyan országok, amelyeknek kiegyensúlyozott a, kiegyensúlyozott a volt a költségvetésük, és most a recesszió miatt vannak hatalmas hiányaik. Ugyanakkor az is igaz, hogy az adósságok már növekednek egy jó ideje az európai országokban, még a válság előtt elkezdtek növekedni, tehát nem csak arról van szó, hogy a növekedési és stabilitási paktum nem működik, hanem az is a probléma, hogy átlagosan több mint 80% az államadóság aránya a GDP-hez, vissza kell térni valami fenntarthatóbb helyzethez. De mind a két dolog igaz. Lambert úr kérdésével kezdeném, aki a pontrendszerre kérdezett rá. Az, az IMF Staff Papers kiadványban 2007-ben megjelent egy kis dolgozatom. Ez egy tudományos dolgozat, amelyben kifejtettem azt a gondolatot, hogy egy olyan rendszert lehetne kialakítani, amely egyrészt a fiskális fegyelmet éri el, nevezetesen, hogy egy üzleti cikluson belül legyen kiegyensúlyozott a költségvetés, ugyanakkor nem öntjük ki a gyereket a fürdővízzel. Hogyan lehet tehát ezt a rugalmasságot elérni? Vegyük például egy ország adósságát, kiszámítjuk, hogy a költségvetési többletek mit tesznek lehetővé, mi az, ami fenntartható, ez akkor ad egy benchmarkot, és ehhez képes lehet a kiigazításokat kialakítani, és ehhez, ezekhez a kiigazításokhoz rendelünk egy pontrendszert, ha például egy ország gyorsabban számolja fel a fenntarthatatlanságot, mint ahogy feltétlenül kellene, akkor pluszpontokat kap azért az erőfeszítésért összességében átlagosan tehát a stabilitás irányába hat, de mégis rugalmasságot biztosít egy országnak, hogy mondjuk a jó gazdasági időkben végezze el a kigazítások nagy részét, és szűkebb esztendőkben lehessen egy kicsit lazább. Tehát egy rugalmas rendszerről van szó, amely mégis átlagban kiadja a fenntartható szakpolitikát, ez lenne az alapgondolat. Ami Gulárasszony felvetését illeti, nem, nincs köztünk vita a szuverenitás szuverenitással kapcsolatban, hogy milyen módon van megosztva a szuverenitás a nemzeti és az európai kormányok között. Ehhez nem is fűznék hozzá semmit. Én inkább arra gondoltam, hogy hol húzzuk meg a határt. Én azt gondolom, hogy koordinált európai szinten kell meghúzni a határt. Ami pedig Fezsó, Fejó úr kérdését illeti, a 20%-os csökkentés, ami valójában egy huszad volt. Ezt az Európai Bizottság javaslatában találtam. Három kritikám van. Az egyik az, hogy a legtöbb ország több mint 80%-os adóssággal küzdik már. Egy ilyen szabály az egy koordinált gazdasági összehúzódáshoz vezetne. És hogyha minden ország egyszerre csökkent, minden országban egyszerre csökken a GDP-je, akkor ennek a fiskális multiplikátor hatása olyan, hogy az európai gazdaságra gyakorolt hatás sokkal negatívabb. senki sem akarja, ugye van mindenki számára ugyanaz a valuta, közös valuta, de ugyanazokat a szabályokat nem akarjuk alkalmazni minden ország vonatkozásában, mert eltérő az egyes országok helyzete. Nyilvánvalóan Spanyolország, Írország magas államháztartási hiányjal küzdik, Németországnak többlete van, hogyha Németországban csökken a, a GDP, akkor ez a többi ország számára is nehető, nehezebbé teszi a kiigazítást lehetővé kell tehát tenni, hogy a többletet felmutató ország növekedni tudjon, miközben a többiek a kiigazítást végzik. Ami a hitelességet illeti, megint csak a adósság arányról szólva, a szabály, amiről itt szó van, amit terveznek, ez egy rendkívül restriktív politikát eredményezne. Erről beszélek a dolgozatomban is, amit kiosztottunk. Ugye a szabályok értelmében Olaszországtól azt várnák el, hogy az elsődleges töblete 5% legyen 20-30 éven keresztül, amit teljesen kizárt. De nincs olyan, nem tudok elképzelni olyan jövőt, amelyben ez előfordulhat. Innentől kezdve hiteltelen a dolog mert nyilvánvalóan ez nem fog bekövetkezni, egy ilyen előírást vagy kötelezettségvállalást megszegnének. Köszönöm, mondja az elnök asszony. És Hornor következik, hát akkor Lambert úr itt a munkamegosztásról beszélt, illetve az egyensúlytalanságokról. Hát az európai monetáris alapot említettem én, de persze más szenáriókat is el lehet képzelni a munkamegosztást azt másképpen is el lehet képzelni, mondjuk egy intézmény mondjuk a monitorozást végzi, tehát felügyeli az eseményeket, a másik pedig úgymond a tűzoltóság, amelyik válság esetén gyorsan reagál, ez is egy jó észszerű megoldás lehetne a munkamegosztásra. Aztán még az utolsó kérdésre gyorsan válaszolok, mielőtt a többit megválaszolnám, mert ez ugye a bizottságnak az adósságállomány csökkentésére vonatkozó javaslatát érintette. Gazdasági problémáról beszélünk, <clears throat> nem mechanikai gondról van is szó, tehát rugalmasnak kell lenni. Nem járhatunk el mechanikusan. Ez történik, amit ugye, ahogy Menesze professzor mondta, az eurozónában fiskális szűkülés figyelhető meg, méghozzá nagyságrendek, magas nagyságrendekben láttuk már a 2009-es válság idején, hogy egy minden ország a saját ösztönző csomagját elfogadta, és a számításaik szerint a koordinált lépések meg sokszorozták a végeredményt, a helyet mondjuk sokkal, így sokkal erősebb volt a hatás, mint hogyha az egyes tagállamok egyenként járnának el. Hát ugye most a a kiadások csökkentésére hasonló helyzet az igaz, tehát megint, hogyha egyszerre mindenki így jár el, erősödik a hatás. Tehát ezért kellene rugalmasan eljárni, mondjuk Görögország, Spanyolország, Írország esetében, Portugália esetében, ahol ugye már jelentős most is a hiány, sokkal restriktívebb utat kellene követni. Viszont azok a tagállamok, akik még nem néznek ilyen gondokkal szembe, inkább a kiadási oldalon kellene, hogy fellépjenek, azért, hogy a megszorításokat kompenzálják, ellensúlyozzák. Mert az eurozónának a növekedési kilátásai nem annyira rózsásak, mint amilyennek lenniük kellene. Hasonlítsuk össze ezt az USA-val. Ugye sokat paraszkodnak a mostani helyzetről az USA-ban, de hogyha ezt az összevetést megnézzük, Németország nélkül hát sajnos 0,6%-os a növekedési ö, kilátásunk, és ez bizony már szinte a stagnálást jelenti. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy nem tudjuk elérni a régi gyártási, a korábbi gyártási szintet a válság előtt itt, tehát a mostani helyzetben egész egyszerűen nem ö, engedhetjük meg azt, hogy ne lépjenek fel azok az országok, akiknek ö, töblete van. A hiányjal küzdő országok ezt, ezeket a lépéseket nem tudják megtenni. Tehát ez lenne a helyes eljárás. Tehát nem minden tagállam ugyanazokat a lépéseket kellene, hogy megtegye, hanem egyesek, akiknek muszáj, tegyék meg ezeket a restriktív lépéseket, mások pedig ellensúlyozzák ezeket. Én ezt a választ adnám, vagy ezt a tanácsot adnám. Aztán Ugye a valutaunió és a függetlenség kérdése is felmerült. Valóban döntést kell hozni. Vagy pedig eljutunk odáig, hogy valamilyen eredmény úgy is kialakul. Tehát ahogy mondjuk elméletben és gyakorlatban, megszületik a döntés, és utána pedig be kell tartani a szabályokat, hiszen itt szuverén államokról van szó, de ezeknek teljesíteniük kell a valutaunió elvárásait. Tehát ugye nem lehet ezt a 2%-os inflációs látát sem meghaladni, sem túlságosan alatta maradni. Azért, hogy ne kerüljünk megint ugyanebbe a helyzetbe, ahol súlyos egyensúlytalanságok alakulnak ki a folyófizetési mérlegek között. Vagy pedig ugye át lehet lépni a politikai unióba is, de persze ez felveti azt a kérdést, hogy ki mennyi szuverenitást ad fel. Hát nem tudom, vagy egy európai mechanizmust létrehozni, egyfajta transfer uniót úgymond. Hát nem tudom. Nekem mondjuk ez a javaslat tetszik, de látom, hogy most a legalább mostani helyzetben, az elkövetkezendő években ez politikailag kivitelezhetetlen, de előbb-utóbb szembe fogunk, fogjuk magunkat azzal találni, hogy legalább minimálisan koordinálni kell a tevékenységeket, hogy ne legyen se szociális, se adó, se társadalombiztosítási nehézség, mert egyébként nem tudjuk betartani majd a kötelezettségvállalásainkat. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és Megköszönöm az előadóknak a válaszokat, és Monti professzor úrnak is a bevezető előadását, amelyet korábban tartott meg, és megköszönöm minden képviselőnek a munkáját, akik ennyire bátran, hősiesen kitartottak egészen a végig. Nagyon érdekes vita volt ez. Mindenkinek mondom még egyszer, hogy ugye már megkapták az előadásokat, de ha valaki igény, akkor e-mailen is megkaphatja őket még egyszer és azt hiszem, hogy ezzel már csak a záró köszönet marad, és itt lezárom a meghallgatást, egy picit befejeztük idő előtt.